meg kell várni, amíg a vendégeink is átérnek a másik ülésről. Illetve talán mégiscsak elkezdhetjük. Egy-két olyan téma van, ami a vendégeket kevésbé érdekli a másik teremből. Tehát azonnal a kettes napirendi ponttal kezdjük, a napirend elfogadása. Módosításokat nem javaslok, elfogadhatjuk-e úgy, ahogy van. Köszönöm szépen. Akkor ezt elfogadtok. Néhány bejelentés, az egyik az egy emlékeztető. Holnap 2.30-kor kezdünk, tehát kedden, szerdán 2.30-kor kezdünk 3 óra helyett. Ez az új döntés, így a tolmácsok 18.30-kor tudnak ö, ugyancsak végezni. Hétfőn nem, mert akkor később kezdünk, hogy utazni tudjanak a tagok. Az ebédidőben is lesz egy ülés a Világbank képviselőivel a legújabb ENSZ világbanki jelentésről a konfliktusos területek vonatkozásában ezt fogják elmondani. Ez 12.45-kor lesz, 14.15-ig a PH épületben, és csak angolul, és szendvicsek lesznek a megbeszélést követően a guatemalai munkahogyi miniszter eh, tesz látogatást Brüsszelben, jó úr, a miniszter úr szeretné, talál, szeretne találkozni a szakbizottságunk tagjaival, különösen a nemzeti eh, politikák a 2017-től 22-ig a munkaügyi kérdésekben azt mondtuk, hogy az értekezletünk végén talán lesz erre idő, egy 15-20 percre lenne idő, hogy a guatemalai miniszterrel találkozhassanak, és remélem, hogy lesznek ö, tagjaink közül, akik ott lesznek ezen. Továbbá a bizottságnak vannak bejelentései, közleményei. Nem tudom, hogy van-e mondani valójuk. Nem, a bizottság részéről nincs közlendő. Akkor most rátérünk az ötös napi rendi pontra, csak a vendégeink még nincsenek itt a protokollteremből, ha igaz, most jönnek kifelé, úgyhogy remélhetőleg itt lesznek. Fontos szavazások lesznek holnap. Kilenckor kezdődnek a szavazások? Kilenckor. Nem, javítja magát az elnök asszony, 9-kor koordinátori ülés, és 10.30-kor kezdődik a szavazás. Most pedig üdvözlöm a vendégeket. Kedves kollégák, akkor most rátérhetünk az ötös napirendi rendi pontra. Ez egy vita, megbeszélés az újonnan kinevezett WHO főigazgatójával, Tedros Adamon Geisrebreus Korábban Etiópia miniszterelnöke volt, majd pedig különböző változások történtek saját hazájában az egészségügy területén, és főigazgatóvá választották 2017 májusában a WHO világegészségügyi szervezetben. Nagyon örülünk, hogy itt van igazán időszerű látogatás. A mi külön érdekli, hogy a fenntartható fejlődési célokat hogyan tudják megvalósítani, illetve az egyetemleges egészségügyi ellátást és a sürgősségi esetekkel hogyan tudnak megküzdeni a nők, az anyasági kérdések, és különösen pedig a dohányzás a fejlődő országokban egy nagyon fontos kérdés. Közelmúltban született ezzel kapcsolatban is egy jelentés minden tehát akkor megadom a szót. Nagyon sajnálom, hogy megvárakoztattuk, de már is átadom a szót. Köszönöm, hogy itt van körünkben. And I should welcome as well Susanna Jacob as well, who is uh, as well welcome as well. Thank you. <laughs> Yeah, thank you, thank you so much. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy találkozhatunk, természetesen különböző minőségben, és azt is köszönöm, hogy le, ezt a lehetőséget megszervezték. A WHO szeretne magas szintű partneri kapcsolatot képíteni az Európai Unióval, így ezért külön köszönöm ezt a lehetőséget. Tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm a meghívást, hogy eljöttem ide, és szólhatok önökhöz. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel. Az Európai Parlament munkája, és különösen a Fejlődési Szakbizottság szerepe nagyon fontos a tekintetben, hogy támogatja az országokat a fenntartható fejlődési célok megvalósítása területén. A WHO-n kiterjedt együttműködést folytott az Európai Unióval, vannak kulcsfontosságú projektjeink, mint például az egyetemleges egészségügyi ellátás projekt. Ez azt, ebben az is beletartozik, hogy az emberek hozzájussanak a megfelelő gyógyszerekhez. A civil szervezetekkel is együtt dolgozunk, és ez reményt ad arra, hogy ez az új mechanizmus lehetővé teszi, hogy a sürgősségi egészségügyi csapatok bárhol a világ területén tudjanak segítséget nyújtani. Főigazgatóként kezdtem a múlt évben. Ez egy nagyon intenzív, de produktív időszak, és csak néhány dologra szeretnék rávilágítani megvalósítottuk az elkövetkezendő öt év munkatervét, illetve a WHO hosszú távú munkáját is felvázoltuk. Ez az öt éves program, ez sarokkő a programunkban. Az a feladatunk, hogy elősegítsük az egészséget, az egészségügyet és a legkiszolgáltatottabbakat szolgáljuk. A végrehajtó bizottságunk most jóvá hagyta a tervet, és reméljük, hogy Májusban a tagállamok pedig hivatalosan ugyancsak jóváhagyják a tervünket. Normál esetben két évbe telik, amíg a stratégiai tervet kidolgozzuk, de ez alkalommal ezt nyolc hónap alatt megcsináltuk, sürgősségi eljárással, mert nagyon komolyak a kihívások, és természetesen nagyon sokan várnak erre. A stratégiai tervnek három ambiciózus te, ö, része van az elkövetkezendő öt évre egy milliárd emberrel több jusson hozzá az egészségügyi ellátáshoz, és további egy millió jobb ellátást kapjon sürgősségi esetekben, és továbbiak pedig jobb egészségben, egy állapotban élhessenek. Ezek a fő céljaink. Mindenképpen az egyetemleges egészségügyi ellátást kértük a legmagasabb politikai szinten, és ez egy soha vissza nem térő alkalom. Egy új megközelítést dolgoztunk ki a sürgősségi ellátás vonatkozásában is. A WHO és a Biztonsági Tanács is együtt dolgozott abban, hogy felülvizsgáljuk globálisan az eljárásokat, illetve hogy a WHO hogyan tud reagálni a sürgősségi igényekre erre van egy külön szakbizottságunk, ami a fertőző betegségekkel foglalkozik, és ez urugvái elnöke van ennek. További államokat is igyekszünk segíteni, hogy a klímaváltozás következtében fellépő egészségügyi problémákat is tudják kezelni. Illetve fontos kérdés még az antibiotikumok elleni rezisztencia kérdése is tehát egy átalakítási folyamatot kezdeményeztünk, és a WHO is eredménycentrikusabb lesz olyan esetekben, ahol ez fontos, tehát az egyes országokban. Én azt ígértem, hogy a WHO-nak a felső vezetésében is a férfi-nő egyenlőség is megvalósuljon, és ez most már ez megvalósul gyakorlatilag, mert több a felső vezetésben a nő, mint a férfi. De ezt a szervezet valamennyi szintjén szeretnénk elérni. Hölgyeim és uraim, mint tudják, az idei év a századik évfordulója az első világháború végének. Ugyanakkor századik évfordulója egy másik eseménynek is, ami sokkal több embert ölt meg, mint maga a háború. Ez pedig a spanyol nátha volt. A spanyol nátha volt az egyik leghalálosabb fertőző betegség a történelem során, ez egy szörnyű betegség volt, bármely országban bármikor kirobbanhat ehhez hasonló, és több millió ember is meghalhat, ha nem vagyunk erre felkészülve. Tehát e tekintetben sebezhetőek vagyunk. Szerencsére ilyen közegészségügyi helyzet nem volt a közelmúltban, de bármikor bekövetkezhet ilyen. Ez az élet része, és a világ továbbra is sebezhető van, amikor ez egyszerűen csak egy szerencse kérdése. A HN1-es influenza vírus egy rendkívül veszélyes, de szerencsére nem tudott könnyen terjedni az emberek között. Hasonló módon ez egy 2009-ben nagyon könnyen terjedt az influenza egy másik változata, de szerencsére a legeltöbb esetben enyhe lefolyású volt. Jelenleg természetesen az ebola volt a legrémisztőbb járvány 2014-ben. Három legszegényebb afrikai országot érintette, de globális egészségügyi biztonsági kérdésként vetődött fel, mindenkit veszélyeztetett. Az ebolának is rendkívül szörnyűek voltak a gazdasági körülményei is, a három adott ország vonatkozásában az, az IMF felmérése szerint is megugrottak a gazdasági kiadások és az egyéb adó és egyéb ügyek is. Ennek mindenképpen az a tanulsága, hogy egy törékeny egészségügyi rendszer, ha egy országban van, az a világ többi részét is veszélyezteti, és katasztrófa helyzetbe sodorhatja. Ez azt jelenti, hogy ö, annyira vagyunk csak erősek, mint amennyire erős a ö, lánc, ö, leggyengébb láncszeme. Volt, amikor nem tudtak a, dolgozni a dolgozók, mert hónapokig nem kaptak fizetést, vagy nincs meg a megfelelő gyógyszer, akkor ez problémát és veszélyt okozhat. A legnagyobb veszélyt az egészségügyre azt jelenti, hogy az emberek milliói nem jutnak hozzá az alapszolgáltatásokhoz. A biztonság az egy fontos eleme mindennek. A világnak a fele nem jut hozzá az alapszolgáltatásokhoz, és körülbelül 100 millió ember szélsőséges szegénységben él, azért, mert saját zsebükből kell az egészségügyi ellátásokat megfizetniük vagy nincsenek egészségügyi dolgozók a közelükben, illetve nem tudják igénybe venni a szolgáltatásokat és ilyen esetben esetleg nem is figyelnek fel a szakemberek a kitörő járványveszélyre. Ennek nagyon fontos, hogy a kiropanó fertőzéseket, még a kitörés járványokat a kitörés előtt kezelni tudjuk. Ez minden ország számára fontos, független attól, hogy milyen jövedelmi helyzetben van. Minden nemzet többet is tehet a rendelkezésre álló lehetőségekkel. Az egyetlen akadály a politikai akarat kérdése. Az egyetemleges egészségügyi ellátás, ez politikai döntés kérdése. Nagyon sok ország Európában már ezt a döntését meghozta. Kína, Sri Lanka, Tajföld, Ruanda, ezeket tették. Más további országok is így döntöttek. Múlt héten Kenyában jártam, és azt mondta a kenyai elnök, hogy a kenyai gazdaságnak az egyik legfontosabb célkitűzése lesz az elérhető egészségügyi szolgáltatás megvalósítása. India is 12%-os egészségügyi költségnövekedést jelentett be. 150 ezer egészségközpontot kívánnak létrehozni amikor megbeszéltük az ő programjukat, akkor láttam, hogy milyen energia van nem csak a miniszterelnök részéről, de maguk az egészségügyi dolgozók részéről is. Tehát ez további energiát ad a kitűzött célok megvalósításához. Azonban a célok túlmutatnak az egészségügyi kérdése, mert a járványok tönkretehetik a gazdaságot is, és ezek a különböző rendszereknél fontos, hogy egy ellenálló gazdaság is legyen. Ha az emberek egészségesek, akkor a gazdaság is jobban működik. A gyerekek felnőnek, felnőtté válnak, és produktív elemei lesznek a társadalomnak a nők pedig megfelelően tudnak gondoskodni családjukról. A kárt okozó termékektől megszabadulnak, akkor virágzó életet tudnak folytatni. Sohasem tudhatjuk, hogy mikor lesz a következő járványügyi helyzet, de azt tudjuk, hogy ez veszélyezteti az emberi életet és a globális gazdaságot, sőt politikai instabilitást is okozhat. Ezt látni kell, az egyetemleges egészségügyi ellátás és a biztonság, ezek egy és ugyanannak az éremnek a két oldalát képezik. Ezért fontos, hogy megfelelő egészségügyi rendszer legyen mindenhol. A WHO ezért dolgozik a világ különböző részein, hogy az alapegészségügyi ellátás az egészségügy fejlesztésével foglalkozzon különlegesen oda figyelünk a különböző felügyeleti megfigyelő rendszerekre. A technikai kérdéseken túl politikai kérdések is kezelésre kell, hogy kerüljenek. Április 7-én indítunk egy három éves kampányt új politikai elkötelezettséggel az egyetemleges egészségügyi ellátás érdekében ez egy kihívás lesz valamennyi ország számára, hogy három alapvető lépést tegyenek meg azért, emlege, azért, hogy az egyetemleges egészségügyi ellátás valóságá váljon. Az Európai Unió már eddig is döntő fontosságú partnere kérdésben. Luxemburg WHO, Európai Unió partnerségben 35 országra kitörtő, kiterjedő rendszert hoztak már eddig is létre túl fontos, nagy itten a tét ahhoz, hogy erre ne figyeljünk oda. Fontos, hogy egy egészségesebb, biztonságosabb világban élhessünk, ehhez az önök támogatására is szükség van. A beruházások nem csak az Európai Unión kívüli emberek egészségét veszi, segítik megjavítani, hanem segítenek a van is, hogy a helyi betegségek ne terjedjenek el, és ne alakuljanak világjárványá. Ez prioritás lesz az Európai Unió számára és az elkövetkezendő években a pénzügyi keret az elkövetkezendő 7 évre, ezt is figyelembe kell, hogy vegye. Az egészség az döntő fontossága a fejlődés szempontjából, és csak valódi szolidaritás útján érhető ez el. Egészség nélkül nincs növekedés, nincs gazdaság, és nem lehet leküzdeni a szegénységet. Azt beszél, kell megbeszélnünk, hogy hogyan tudunk még jobban fellépni, annyira vagyunk erősek, amennyire a leggyengébb láncem is az. Itten csak az ambícióink szabhatnak korlátokat. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam ezt elmondani. Köszönöm, elnök asszony. Well, thank you very much. I was very pleased. Köszönjük szépen. Nagyon örülök, hogy itt van most Brüsszelben, és hogyha tudjuk, hogy rendszeresen jár ide, és örülünk, hogy ezúttal a mi szakbizottságunkhoz is eljutott. Mindenképpen zenefüleinknek mindaz, ami elhangzott, és teljes mértékben egyetértünk azzal, hogyha nincsen megfelelő egészségügyi rendszer, akkor sajnos szabadon terjednek a járványok, sőt, akár globális egészségügyi katasztrófa is kialakulhat. És utána természetesen mindenhol milliárdokba kerül ezeknek a problémáknak a felszámolása és utólagosan is rengeteg munka megvizsgálni, hogy megtanultuk-e a megfelelő leckéket. És hogyha megfelelő összegeket és megfelelő kapacitást fejleszt, szánunk például az ebola felszámolására, akkor természetesen sokkal jobb eredményeket tudunk elérni. Úgyhogy mindenképpen megértettük az ön üzenetét, és azt is tudjuk, hogy a megfelelő egészségügyi rendszer tulajdonképpen politikai döntés. Nem csak azon múlik, hogy mennyi pénz van, hanem politikára is, politikai döntésre is szükség van. Nálunk például a második világháború után nagyon kevés volt a pénz, nagyon rossz volt a lakosság egészségi állapota, éhezés volt, és természetesen akkor a kevés pénzből is megszületett az a politikai döntés, hogy az egészségügy fontos. Köszönöm szépen. Riki, Enrique Guerrero lesz az első hozzászóló. Köszönöm szépen. Először is Szeretném megköszönni önnek, hogy eljött ma hozzánk. Egy kis idő kell, ugye vegye fel a, kérem a fejhallgatóját. Szerettem volna megköszönni önnek, hogy eljött ma hozzánk, és azt a munkát is, amelyet az Egészségügyi Világszervezet végez. A WHO egyes iránymutatásait fejtette ugye ki az imént, és ahogy az elnök asszony is említette, a különböző fejlesztés együttműködési szakpolitikák, valamint az egészségügy közötti kapcsolat és az erről szóló vita a Fejlesztési Szakbizottságban állandóan napirenden van, és az ebola válságra adott válaszunk is folyamatos, illetve konkrét volt, olyannyira, hogy egy különleges raportört neveztünk ki, Görenc úr volt az, aki a szakbizottságunk tagja is. Szerettem volna egy kérdést feltenni önnek, egy viszonylag egyszerű kérdést. Én a humanitárius fellépéssel kapcsolatos jelentés előadója vagyok, és különösen foglalkoztatnak a humanitárius válságok, illetve az úgynevezett spontán válságok, de a hosszú távú, a hosszú időtartamú válságok is. Szeretném tudni, hogy a WHO ezek ezen válságokkal kapcsolatban milyen munkát végez, illetve milyen más szervezetekkel, mint például az orvosok határok nélkül, vagy az UNICEF-fel, milyen egyéb szervezetekkel működnek együtt a humanitárius segítségnyújtás területén, hogy a világon különböző, a világ különböző pontjain felbukkanó válságokra választ adjunk. Végül pedig elég nagy igazságtalanság, hogy spanyol náthának nevezzük ugye azt, ami száz évvel ezelőtt történt, mert ahogyan az köztudott, az nem Spanyolországból indult, tehát ez egy történelmi igazságtalanság. Ezt is szerettem volna elmondani. Okay, thank you. Mr. Schenfeld. Köszönöm szépen, Schenfeld úr. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami engem illet, azzal kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hogy milyen segítséget lehet is kell nyújtani a fejlődő országoknak. Azokra az országokra gondolok, ahol komoly járványok indulnak el, vagy pedig ahol az általános egészségügyi ellátást kellene javítani. Mindaz, amit láttunk, mindaz, amit tudunk, illetve az, amit a missziók, a látogatások keretein belül láttunk, és látunk az ebola kapcsán, nos, hát mit is láttunk? Azt látjuk, hogy ezek az országok igen csekély kapacitással bírnak az egészségügyi hálózatban. Természetesen nem ítélkezni akarok az egészségügyi szolgáltatások fölött, de azt mindenképpen kimondhatjuk, hogy nagyon kevés az orvos, nagyon kevés az egészségügyi szakértő. Tehát általánosságban elmondhatjuk, hogy igen, korlátozottak a kapacitások. Tehát az orvosi segítségnyújtás igazából a fejlődő országokban a fővárosba vagy a nagyvárosokra koncentrálódik. Nagyon kevés orvos jut a fővároson kívüli, vagy a regionális fővárosokon kívüli területekre, tehát a vidéki területekre. Így a vidéki területeken lakókról sokszor elmondhatjuk, hogy egyáltalán nem jutnak egészségügyi szolgáltatásokhoz. Még egyszerű egészségügyi szolgáltatásokhoz sem, nemhogy egy olyan drámai helyzetben, mint amilyen egy járvány. Úgyhogy összességében tudjuk, hogy nagyon komoly segítségnyújtást, pénzügyi segítségnyújtást indítanak el a donorországok, illetve az Európai Unió a fejlődő országokba. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy miért olyan szegényesek mégis az eredmények és hogy van-e esetleg önnek valami ötlete arra nézve, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni. Mit lehetne tenni, hogyan lehetne segíteni a fejlődő országokat abban, hogy fenntarthatóbb és hatékonyabb egészségügyi ellátási rendszert tudjanak kidolgozni. Olyan egészségügyi ellátási rendszert, amely a kis falvakban, vidéki területeken élőkhöz is eljut. Köszönöm. Köszönöm szépen, Linda, és köszönöm önnek is a WHO-tól érkezett vendégünknek. Azt hiszem, hogy az elnök asszony említett egy kérdést, és tett egy jogos felvetést. Mit teszünk, hogyan kezelünk olyan országokat, amelyekben az egészségügyi rendszer nagyon gyenge? Felrázott bennünket az ebből a válsága, de tudjuk, hogy Sierra Leonán és Ginán kívül más országokban is nagyon gyenge és törékeny az egészségügyi rendszer. Tehát nem tudom, hogy az ebből a válság utáni tanulságokból tanultunk-e. Sierra Leone-ban kétszer jártam, és ezen rövid idő alatt tulajdonképpen nem kaptam semmiféle különösebben pozitív visszajelzést azzal kapcsolatban, nem tapasztaltam semmi különösebben pozitívat azzal kapcsolatban, hogy az egészségjelentás javult volna. A civil szervezetek, a nem kormányzati szervek elhagyták az országot, és gyakran nem tudnak megbírkozni ezekkel az óriási kihívásokkal. Tehát azt szeretném tudni, hogy a WHO milyen befolyást tud gyakorolni, hogy a gyenge országokban, egyébként amelyeket említettem, azok csak példaértékűek, hogyan tudnánk stabilizálni ott a helyzetet. A második kérdés talán inkább a mi házi feladatunkra vonatkozik, arra, amelyet mi itt a DEVE bizottságban, illetve a parlamentben el kell, hogy lássunk. Ha megnézzük az új pénzügyi tervet, amelynek megvitatása most folyik, és azt látjuk, hogy az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a külkapcsolatok terén egy hatékony eszközt alkalmazzunk, amelyet a migráció, illetve a szomszédság politika kezelése érint aggódom egy kicsit, mert például a szegénység elleni küzdelem, illetve egy megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása, valamint az oktatás elősegítése, javítása úgy tűnik, hogy másodrendű feladatokká válnak. Egy olyan helyzet, mint amely 2014-ben előállt, remélhetőleg nem következik be ismét, de ha igen, akkor az sok hatásként érhet bennünket, akkor ugyanis egy válság tört ki, és minden ország komoly anyagi erőfeszítést tett, de aztán ami a fenntarthatóság biztosítását illeti, itt hiányosságok léptek fel. Köszönöm tehát, hogy eljött, és nagyon szeretném tudni, hogy milyen intézkedésekkel tudjunk, tudunk az érintett országokra befolyást gyakorolni, és hogyan lehet olyan nagy donorokra, mint az Európai Unió befolyást gyakorolni. Thank you. Um... Köszönöm szépen, Anna Zaborska. Köszönöm szépen, Linda. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációját, és volna két kérdésem. Mindenek előtt azonban két dokumentumra szeretném felhívni a figyelmét. Ezek olyan dokumentumok, amelyekkel most az Európai Parlament foglalkozik, ezen dokumentumok véglegesítése folyamatban van. A szakbizottságok ugyanis az Európai Bizottság keretprogramját dolgozza ki, és ennek része az egészségügyi ellátás is, ami érint egy olyan problémát, amelyet ön is, amelyre ön is utalt, az antimikrobiális rezisztencia. Ez ugye az egyik dokumentumtárgy, és a másik dokumentum, amelyet szeretnék megemlíteni. Ezt az AKC delegáció hoz, fogadta el, amely Haitin járt decemberben, és ennek tárgya az egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáférés garantálása, illetve a fertőző betegségekkel szembeni hatékonyabb fellépés. Ezek talán olyan munkák, amelyek ösztönzően hathatnak az önök munkájára is. Most pedig áttérnék a kérdéseimre. Amikor ezzel a programmal foglalkoztunk, amelyen ezt, mikor ezt a programot dolgoztuk, illetve amikor a korábbi program értékelésével foglalkoztunk, szeretném kérdezni öntől, hogy az előző programban foglalt pontok milyen mértékben teljesültek, illetve hol tapasztaltak komoly hiányosságokat, amelyeket esetleg az új előkészített programba eh, be kellett, hogy építsenek. Köszönöm. Thank you. And last but not least, Cecil Kienge. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban, Cecil Kienge asszony parancsolja. Köszönöm szépen, Linda és szeretnék köszönetet mondani dr. Tedrosnak is, akivel egyébként egy közös kezdeményezésen már régebben is dolgoztam együtt. Köszönjük szépen, hogy eljött és itt van velünk. Egy kicsit vissza kell mennünk az időben, hogy el tudjam mondani, hogy miért van szükség arra, hogy miért is kell megközelítést váltanunk. A 70-es években azt mondtuk, hogy 2000-re mindenki hozzáfér majd az egészségügyi szolgáltatáshoz, egészségügy mindenkinek, ez volt a 70-es évek szlogenje. De aztán útközben rájöttünk, hogy nem is az egyenlőségről van itt szó, hanem az egyenlő bánásmódról. Tehát azt a kontextust kell figyelembe venni, azt a helyszínt kell figyelembe venni, ahol az érintett személyek élnek. Azt kell megnézni, hogy ott milyen források állnak rendelkezésre, és ott milyen lehetőségekhez lehet hozzáférni. Az egészségügy mindenkinek a 2000. évre című szlogán tulajdonképpen figyelmen kívül hagyta ezeket az óriási különbségeket. Az egészséget globálisan kell megközelítenünk. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi infrastruktúrán kívül például a közlekedési infrastruktúrát is figyelembe kell venni. Tehát, hogyha egy város körül élő agglomerációban ugyan hiába vannak kórházak a városban, hogyha nincsen meg az a közlekedési infrastruktúra, amivel el lehet jutni ezekbe a kórházakba. Tehát itt van a közlekedés, itt van a környezet, ahol élünk, és a környezet, ahol élünk, az különösen fontos az ebola szempontjából. Például a tisztasági körülmények, a higiénia, a személy szemét szállítás. Tehát mindezeket a körülményeket holisztikusan kell figyelembe venni, csak akkor lehet megfelelő megoldásokat kidolgozni. Enélkül a széles megközelítés nélkül kudarcba fullad minden erőfeszítés amikor valamilyen megoldásra törekszünk, akkor fontos, hogy minden érintett felet leültessünk a tárgyalóasztal mellé. Az ebola és Gina kapcsán én is jártam ott, és én is láttam, hogy milyen erőfeszítéseket tesz a kormány. Azt is láttam, hogy megpróbálnak orvosokat rekrutálni, hogy ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb városokban, a vidéki területeken is legyenek orvosok, hogy mindenki eljuthasson az orvoshoz. Látjuk az erőfeszítéseket. De mindez nem elég. Sokkal átfogóbb reformokra van szükség, regionális kiválósági központokat kellene létrehozni. És ezek közül a referenciapontként szolgáló regionális központok közül kellene kiválasztani azokat, amelyek megfelelőképpen fel tudnak majd lépni bizonyos járványok esetében. Az ebola esetében meg kellene, hogy legyen minden egyes regionális központ. Ehhez azonban a kiválósági rendszert meg kell reformálni, az információ áramlást, az egészségügyi szolgáltatások rendszerét, több orvosra és több nővérre van szükség, tehát rengeteg mindent meg kellene változtatni, és még utalnék a gyógyszerekhez való hozzáférés problematikájára is. Nagyon sok olyan afrikai ország van, ahol létezik ugye egymás mellett a nyugati orvoslás és a hagyományos orvoslás. Ezek közül az utóbbi szintén rendkívül fontos, a probléma az, amikor egymás ellen fordul, vagy egymással versenyez ez a kétfajta orvoslás, és olyan gyógyszereket és olyan módszereket használnak, amelyek nem elfogadottak és nem bizonyítottan biztonságosak. A WHO képviselőjét kérdezem, hogy ebben a tekintetben milyen párbeszédet terveznek. Mindannyian tudjuk, hogy önmagában véve az egészség, egészségügyi politika, vagy az egészségpolitika nem hoz eredményeket. Szükséges egy holisztikus megközelítés, a közlekedési infrastruktúrák, a gyógyszerekhez való hozzáférés, tehát mindezt hogy lehet összefogni, és hogyan kívánják önök összefogni. Köszönöm szépen. Dr. Tedros számos kérdést kapott, igen, összetett kérdéseket és három olyan kollégánk is van, aki az elkövetkezendő néhány hétben Gíneába látogat, majd számukra különösen fontos ez a vita, úgyhogy öné a szó, dr. Tedros, hogy választ adjon ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Sorban fogok válaszolni a kérdésekre. Először is fejlesztés és egészségügy valóban, ön is helyesen mondta, igen szoros a kapcsolat e kettő között. Természetesen nem csak a fejlesztés a fontos, amelyet figyelembe kell venni, hanem az is, hogy az egészségügy tulajdonképpen jogi kérdés, alapjogi kérdés. És az egészségügy egyfajta eszköze is a fejlesztésnek. Ezt a két dolgot egyszerre kell figyelembe venni. És fontos is, hogy a politikai döntéshozatalban ezeket valóban egymás mellett tekintsük például az egészség mindenkinek programok tekintetén belül, vagy területén belül. Tehát mindannyian tudjuk, hogy a fejlesztés összefügg az egészségügyel, és hogy itt nagyon fontos alapjogi kérdéseket is figyelembe kell venni, de hát ez mindenki számára magától értetődő itt a teremben, így hát ezen nem is időznék többet. Ami a világszervezeteket illeti, a WHO nevében azt tudom elmondani, hogy az ebola kapcsán nagyon sok járvány kitörést megélt már a világszervezetünk, és tudjuk, hogy mi az a pont, amikor kiesik a kezünkből az irányítás. Így történt ez az ebolánál is, tehát amikor valóban elszabadul a járvány. De a WHO nem egyedül áll hanem nagyon széles rendszerben dolgozik, és mobilizáltuk a partnereket, az MSF-et, az UNICEF-et, az Európai Uniót, és és a Nemzetközi Vörös Keresztet. Ami Madagaszkárt illeti, tulajdonképpen urai voltunk a helyzetnek, de ahogy a járvány kitört, az mégiscsak nagyon veszélyes volt, egy olyan hármas kombináció, amely nagyon veszélyesnek mutatkozott. Az első faktor az volt, hogy hamarabb vált nagyon veszélyessé a válság, a válság és maga a járvány, mint ahogy mi gondoltuk, tehát ez meglepetésként ért minket. Ezen kívül az endemikus területeken kívül nem endemikus területeken is megjelent a betegség, és ennek olyan halálos változatai is megjelentek, amelyekre nem voltunk felkészülve. Tehát ez a három faktor egymás mellett igen komoly problémát okozott. De novemberre szerencsére sikerült megállítani a válságot és magát a járványt, és ez nem lépte át a határokat. Aztán Ugandából igazából csak egyetlen eset ment át Kenyába. Ez tulajdonképpen azért történt így, mert rendkívül gyorsan sikerült fellépni, hanem is a WHO-nak, hanem a WHO partnereinek, mert a WHO ebben az esetben inkább koordinátor szerepet játszott, ahogy történik ez minden egyes járvány kitöréses esetben. Úgyhogy most már a WHO reform után egy hatékonyabb rendszer működik, egy gyorsabb válaszadó rendszer, és természetesen nem szabad hibákat elkövetnünk, és így akkor az ellenálló képességünk nem fog veszíteni az erősségéből. De természetesen tovább kell erősíteni, méghozzá országos szinten az egészségügyi rendszereket, hogy tényleg robosztus és kemény ellenálló rendszer jöjjön létre. Szeretnénk mi is mindenkinek segítséget nyújtani egy hatékonyabb rendszer kifejlesztésében, és valójában az egyes országok kapacitásának növelése segít az általános probléma megoldásban. Ezért mondtam, hogy olyan erősek vagyunk, mint a leggyengébb láncszemünk, tehát a leggyengébb ország szintjén van tulajdonképpen az egész védekezési rendszer. Ugyanis amíg nincs mindenki védelem alatt, addig senki sincs tulajdonképpen védelem alatt. Egy vírus néhány óra alatt számos országhatárt átléphet, számos országot érinthet, és számos embert megfér, megfertőzhet. Éppen ezért fontos, hogy odafigyeljünk azokra az országokra, ahol egyelőre még gyengeségek mutatkoznak az egészségügyi rendszerben. Az egyik probléma, amelyel mindenképpen szembe kell néznünk, és most itt egy kérdésre fogok válaszolni, hogy valóban megtanultuk-e a leckéket? Hát igen és nem. Igen, mert nagyon sok reformot elindítottunk, és mindig, amikor valami beruházást elindítottunk, akkor láttuk is az eredményeket. Beszéltem arról a három országról, ahol gyorsan le tudtuk állítani a kialakult járványokat. Ugyanakkor a válaszom az is, hogy nem, nem vagyok benne biztos, hogy teljes mértékben megtanultuk a leckét, ugyanis mindig megjelenik a pánik, és mindig megjelenik a hanyagság. Amikor pánikolunk, akkor ugye milliókat, sőt milliárdokat fektetünk be mondjuk az ebola megállításába, pedig hogyha bölcsebben gondolkodtunk volna, akkor tizede annyiból is hatékonyabb eredményeket tudtunk volna elérni, de hát ugye a tetőt is azelőtt kell megjavítani, mint hogy eleredne az eső és amikor már elkezdett esni az eső, és már folyik be a víz, akkor hirtelen sokkal több pénzbe kerül majd ugyanazt a tetőt megjavítani. De amíg minden rendben van, addig nem nagyon akar senki beruházásokat elindítani. Például a WHO válság alapjának kapcsán nagyon kevesen nyújtanak finanszírozást, amíg nincsen probléma. És sajnos fogynak a pénzek ebből a sürgősségi beavatkozási alapból. Ugyanis most éppen az elhanyagolás periódusát éljük, mert úgy tűnik, hogy minden rendben van, minden stabil, ilyenkor senki se akar beruházni. És pontosan ezt az üzenetet próbálom eljuttatni, hogy most kell a beruházásokat elindítani. Most, amikor úgy látjuk, hogy minden megfelelőképpen zajlik, és nem akkor kell hirtelen beavatkozni, amikor már itt a baj. Tehát látom, hogy nem tanultuk meg a leckéket, mert itt van ez a sürgősségi beavatkozási alap, ami segítséget nyújtott nekünk, hogy eh, Kongóban vagy Madagaszkáron gyorsan be tudjunk avatkozni, vagy akár Ugandában, Jemenben, Szíriában, és most már fogynak a pénzek ebből az alapból. Ezt mindenképpen meg kellene értenünk. Ebből a szempontból nem tanultuk meg a leckét. Ami pedig a szolgáltatásokat, illetve az ellátást illeti a járvány sújtotta országokban, amit a tisztelt parlamenti képviselő mondott, az valóban így van a városi térségekben, jobb az ellátás, több a szakember, akár orvosokról, akár másokról legyen szó, szóval a vidéki térségekben annyira nem jó a helyzet és a helyzet orvoslása érdekében a WHO megpróbál segíteni az országoknak, hogy ösztönző mechanizmusokat léptessenek életbe, és tegyék ezt főleg a vidéki térségekbe. A, a másik megoldás az az, hogy meg kell nézzük, mi az, ami miatt városi térségekben koncentrálódnak az egészségügyi dolgozók, itt beruházásokra van szükség, az egészségügyi rendszerekbe kell beruháznia az Európai Uniónak, és az új többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban, ami tanácsunk az, hogy az egészségügyi ellátó rendszereket kellene erősíteni, a humán erőforrásokba többet kellene befektetni, mert ha ezt a kérdést kezeljük, akkor a vidéki térségek lefedettségének problémáját is jobban lehet megoldani, hiszen itt a kereslet-kínálat közti különbségek idézik elő a problémát a vidéki térségekben, nincs, akit a városi térségekből oda lehetne irányítani. Ami pedig az ellátást illeti, amikor a járványokkal szembeni ellenálló képességről beszélünk, itt nem annyira a kisebb kórházak lesznek azok, amelyekben könnyen fel lehet deríteni a járványokat, az elsődleges egészségügyi ellátásra kell hangsúlyt helyeznünk. Ahogy a parlamenti képviselők is elmondták, az alapvető ellátásba való beruházás szintje alacsony. Itt a betegség megelőzésre, illetve az egészség előmozdítására gondolok. Tehát az alapokhoz kell visszatérnünk. Ahogyan az egyik tisztelt képviselő is felvetette, az 1970-es évek mozgalmát, amely Almatiban kezdődött. Ennek most van a 40. évfordulója. Az alap egészségügyi ellátás kellene, hogy legyen az egészségügyi rendszerek mozgalmának középpontjában, ugyanis az alapellátás, ami tartalmazza a betegségek megelőzését, illetve az egészség előmozítását, ez a fertőző és nem fertőző betegségekre is ki kell, hogy terjedjen, és itt van szükség magasabb beruházásokra, mert a beruházások szintje alacsony. Tehát ezt kell a figyelem középpontjába állítanunk, nem csak a városi, hanem a vidéki térségekben is, főleg, hogyha az alapegészségügyi ellátásba ruházunk be, könnyebb a szükségleteket lefedni és egy jobb rendszert előmozdítani. Mi az, amit a múltbeli beruházásainkból következésképpen levonhatunk? Tudom, hogy a tuberkulózis, a malária, illetve az AIDS kapcsán sok támogató program létezett, ugyanakkor az egészségügyi rendszerek megerősítésének támogatása alacsonyabb szintű. Hálásak vagyunk a különböző partnereknek, az EU-nak is, a tuberkulózis, a malária vagy a HIV vírus megelőzésével kapcsolatban, ugyanakkor az egészségügyi rendszerekbe eszközött beruházások is fontosak, mert ezáltal a rendszerek küzdhetnek tovább. Hogyha az egészségügyi rendszer megerősítéséről beszélünk, ez egy befektetés a jövőbe. Még most is, amikor különböző programokba fektetünk be, illetve az egészségügyi rendszer megerősítésébe, ez fontos, és éppen ezért a kapacitás építés nagyon fontos az érintett országokban, két okból kifolyólag egyfelől egy erősebb rendszer jobb ellátást tud biztosítani az emberek számára, és ezzel egyidejűleg egy erős egészségügyi rendszer biztonságot is nyújt, hiszen hozzájárulhat a járványok megelőzéséhez. Ami hiányzik tehát, az az egészségügyi rendszerek megerősítésébe eszközölt befektetések. Az imént el is mondtam, hogy az egyetemes egészségügyi ellátás és a rendszerek erősítése ugyanazon érem két oldala, és tényleg itt van egy komoly hiányosság, egy deficit, és ezért a rendszerek erősítésébe kell fektetnünk. És röviden a migráció, illetve szomszédság politika kérdésére is kitérnék. Ha a migrációt kiváltó okokat nem kezeljük, ha nem próbáljuk a tüneteket kezelni, nem tudunk ezzel megbírkozni. Mi értjük, hogy melyek a kiváltó okok, a konfliktusok, a szegénység, a munkanélküliség, ami tüzeli ezt a folyamatot, illetve az oktatáshoz való hozzáférés hiánya, ezért ha az egészséget, illetve az egészségügyet elhanyagoljuk, ez nem egy jó válasz. Az egészségügyi ellátásba és az oktatásba között nagyobb mértékű befektetés segíthet a kiváltó okok kezelésében a különböző országok szintjén, és így hosszú távon a migrációs problémát is lehet kezelni. A stratégiai területekre való befektetés fontosabb Másképpen nem tudjuk feltartóztatni ezt a folyamatot, tehát jobb a stratégiai megoldásokba fektetni, és ezt most kell elkezdenünk, mert ez egy időigényes folyamat. De a stratégiai megoldás szerintem a megfelelő válasz, ugyanakkor ha elhanyagoljuk a beruházásokat, és nem kezeljük a probléma kiváltó okait, amit a forrásnál kell megtennünk, nem fogjuk tudni a problémát kezelni. Az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatban korábbi programok léteztek, és ezeket, ezeket értékeltük, ezt elmondtam. Az egészségügyet, az egészséget az egészségügyön túl kell kezelnünk, túl kell tekintenünk, egy integrált megközelítésre van szükségünk, amely különböző területeket ölel fel. Ugyanis az egészség befo- befo- befolyásoló, az egészséget befolyásoló tényezők lehetnek a környezeti, anyagi tényezők, tehát a kiváltó okok kezelése, az előidéző tényezők kezelése fontos, és éppen ezért egy multiszektoriális megközelítést támogatunk. A fenntartható fejlesztési célkitűzések is erre szólítanak fel. Dolgozunk ki iránymutatásokat a különböző országokkal, hogy ezt a multiszektoriális megközelítést ösztönözzük. Azt hiszem, ezek lettek volna a kérdések. Elnézést kérek, ha elmulasztottam esetleg néhány kérdés megválaszolását. Köszönöm. Köszönöm. A kollégák általában jelzik, ha hiányos választ kaptak, úgyhogy azt hiszem megválaszolt mindent. Szeretnék eh, Tedros úrnak és Szuzan Jakovnak is köszönetet mondani. Eh, Zsuzsanna egyébként eh, az Európai Járványügyi Központ elnöke volt, tehát szeretnék tehát köszönetet mondani önöknek. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you. A következő vendégeinknek eh, kérném, hogy eh, majd fáradjanak ide. Okay, colleagues, we have a... Kedves kollégák, most a ö, harmadik, ö, már ugye az ö, migrációs kérdésekről volt egy nagyon jó előadásunk, most hallottuk a WHO-t, most pedig következik a harmadik témakörünk, az erdők és a, az UNEP, az ENSZ fejlesztési ö, programjával. Ez az első véleménycserénk saját kezdeményezésünkre készítettük a, nemzet, a természeti erőforrások felhasználásról. A jelentés készítője nincs nap most itt, de helyettesíteni fogja kollégánk. A fejlődő országokban a 2016-ban kezdtünk el foglalkozni ezzel a kérdéssel, illetve a Deve Kamerunban járt egy misszióval, ahol megnéztük az erdők problematikáját. Tehát nagyon nagy örömmel ö, fogadjuk két hozzászólónkat. Az egyik Terry Lukász, az ENSZ környezetvédelmi programja, az UNEP brüsszeli irodájának igazgatója, és az Európai Biztonság fejlesztési főigazgatója. Illetve Santál van itt még közünkben, aki 2015-ben foglalkozott ezzel a témával, őt a korábbi munkájával kapcsán ismerjük az elképzelés az az, hogy ma a két előadónak a tapasztalatai alapján folytatnánk vitát, és ezeket ismernénk meg. Tehát Mári Liz asszony következik utána, tehát első Teri Lukács úr. Köszönöm szépen, Mekeven asszony. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam az UNEP-nek az álláspontját és megpróbálok egy rövid áttekintést adni, amit majd kollégám segít kiegészíteni. Először is az erdő nagyon is illeszkedik a mai témához, mert az ökoszisztémáknak az ellenállását erősítik az erdők, és a megfelelő ökoszisztémában az emberek is ellenállóbbak, illetve az őslakosoknak sok esetben az erdő ad otthont. Az első dolog ezzel kapcsolatban, hogy megvan a, a Párizsi Egyezmény, és az erdők alapvetően fontosak e tekintetben, hogyha megnézzük, az erdők kiirtása azt eredményezi, hogy magasabbak a kibocsátási értékek, mint lenne anélkül. Tehát ha a Párizsi Egyezmény célkitűzését akarjuk teljesíteni, akkor két dolgot tehetünk, a, vagy az erdőkkel, együtt, akkor hűvösebb lesz, tehát a két százalékos hőmérséklet emelés, emelkedésnek alatta tudunk maradni, de jelentős beruházásokat is jelent. De ha az erdők nélkül csináljuk, akkor pedig jobban fog emelkedni a hőmérséklet. Tehát úgy becsüljük, hogy az erdők körülbelül 24%-ban vesznek, játszanak szerepet a hőmérséklet csökkenési lehetőségekben. A Párizsi Egyezmény ennek az ötös cikke az erdők védelmével foglalkozik, és ez az egyetlen olyan ágazat, amely ezzel foglalkozik, és úgy gondoljuk az UNEP-nél, hogy az Európai Unió tulajdonképpen zászlajára tűzhetné ezt az ötös cikket. Az e, alapjogok között elismerik az erdőknek az alapvető szerepét is, de ahogy már elmondtam, 20, nagyon fontos, mert a világ lakosságának 25%-a függ az erdők meglététől. Az embereknek az életmódja, a biodiversitás és sok minden, ami az jobb emberi életet befolyásolja, az kapcsolódik az erdőkhöz, és az egészségünk is. Azt is fontos tudni, hogy az erdők kb. 300 millió embernek otthont is adnak. Tehát a fejlődés általában mindig úgy indul, hogy erdőírtást végeznek, e, kiírtják az erdőt, akkor van fejlődés, és aztán, de úgy gondoljuk a környezetvédelmi programon belül, hogy ezt nem lenne szabad ezt az utat követni. Azt kell biztosítanunk, hogy meglegyen mindaz a, az elem, mert az erdőke az csak több évszázad során tud visszanőni. Ennyi időnk pedig nincsen. Most adok néhány számolgatót. Indonéziában, Myanmarban is különböző százalékokban látjuk, hogy az adatok hogyan alakulnak. Argentinában, Paraguayban is látjuk, hogy milyen mértékű volt az erdők csökkenése. Tehát ezt okozta a fejlődés nagyon sok országban. Amire most szükségünk van, és a kulcsüzenet, hogy a fejle, az erdőírtást és a ö, fejlődést külön válasszuk. Tehát ne ö, a, az erdőírtáson keresztül vezessen a fejlődés útja. Ezt kell mindenképpen elérnünk. Ez egy alkalom, egy lehetőség. Ez a Párizsi deklarációban is benne van. Megvan a politikai akaratunk, és tulajdonképpen megvan a tudásunk is tudjuk, hogy ö, hogyan kellene ezt elérni. Ezért nagyon nagy örömmel hallottam, hogy van lehetőség a ö, klímaváltozás, az erdőírtás problémájának és a fejlődésnek a kérdéseit együtt kezelni. És végezetül a finanszírozás fontos még. Az Európai Uniós tagállamok az élenjárók 5 milliárdot, Németország ugyancsak jelentős adományozó, ezt kell folytatnunk, annak érdekében, hogy megfelelő finanszírozást tudjunk biztosítani az országoknak, ahol erős volt a, az erdőírtás. Tehát Dióhéjban mit kell kimondani? Azt, hogy a Párizsi eh, Egyezmény értelmében is, de egyébként is az erdő létfontosságú, eh, oda érdemes beruházni, eh, szükségünk van egy kollaboratív megközelítésre, regionális, nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt, tehát valamennyi érdekelt felet össze kell hozni, és végezetül, amit hogy nem szabad egyetlen országot sem kihagyni ebből. Körülbelül 80 ország van, amelyik kedvezményezettje lehet. Ez jelenleg körülbelül 10-re összpontosítunk, és ez úgy gondoljuk, hogy ez hiba, mert valamennyi országnak a megfelelő üzenetet kell küldeni Kamerunnak és más országoknak is. Köszönöm. Elnök, Santál. Én átugrom a prezentációt, mert azt hiszem, hogy már elég PowerPoint prezentációt láttak. Ami elhangzott, az véleményünk szerint az erdő az egyik leggazdagabb természeti erőforrás. Gyeri említette, hogy segít a klímaváltozás leküzdésében, a diversitásnak a forrása, a legszegényebbeknek jövedelmet is jelent a világban, és nagyon fontosak a, abból a szempontból is, hogy a fejlődést hogyan közelítsük meg. Különböző elemei vannak ennek, a prosperitás, a fejlődés, a földgolyó, ezek mind összefüggnek ezért fontos a konszenzust elérni, megerősíteni, például az illegális fakivágás ellen fel kell lépni, és a fenn nem tartható erdőgazdálkodással is le kell számolni megfelelő jó kormányzás és kapacitásépítés is szükséges. A DEVE jelentése az átláthatóság és a fejlődő országok erdőgazdálkodásának átláthatósága e, fontos kérdés, és ez egy nagyon jó alap, ez a jelentés ahhoz, hogy az erdő kérdésében együtt dolgozzunk. Az Unió elkötelezett az erdők jó irányításában is, ez az elmúlt 10-15 évben már megjelent, ez szerepel a különböző kereskedelmi és egyéb akciótervekben is. Egy átfogó eszköztár van, amivel fel lehet lépni az illegális fakitermelés és fafelhasználás ellen. Ez mindenképpen hasznos a tekintetben, hogy lehetővé teszi egy koalíciónak a kialakulását az Európai Unió és a partnerországok civil szervezetei és a magán szektor között, hogy fellépjünk a ö, fa ö, illegális kereskedelme kitermelése ellen, és valahol a gyökereinél kezeljük a problémát. Ez azért fontos, mert az át nem láthatóság, az elszámoltatás hiánya, a korlátozott részvétel, a gyenge jogi rendszer, ezek mind kezelésre kell, hogy kerüljenek a kereskedelmi megállapodásokkal együtt. Ez általában nem szokott egy kezdeményezésnek ennyi vetülete, aspektusa lenni. Néhány konkrét példát szeretnék mondani nem akarom önöket untatni. Nagyon sok olyan ország van, ahol sikeren léptek fel. Néhány Indonéziáról szeretnék szólni néhány percet, ahol az első nagy ilyen rendszert 2016-ban sikerült elindítani, és 39 ezer engedélyt adtunk ki exportra, és ez 1,1 milliárd USA dollárt jelent. Ez 25 százaléka a trópusi faanyagoknak, amiket az Európai Unióba importálunk. Tehát e fontos, hogy ez megfelelően kezelése kerüljön, és az Unió és a Indi- Indonézia az első auditot is meg fogja jelentetni a jövő héten de az engedélyezési rendszer Indonéziában egy nagyon hosszú munkának az eredménye, amíg eljutottunk ehhez az indonéz hatóságokkal, és a, nagyon erős volt az erdőgazdálkodási ágazatnak az ellenállása, és nagyon nehéz volt az illegális fakitermelést megfékezni és reformálni az egész rendszert az engedélyezési rendszer bevezetésével. Ugyancsak ilyen helyzetet tapasztaltunk, de ennek az is volt a célja, hogy egy, ugyanakkor a jogi rendszert is meg kellett újítatni. Ez lehetővé tette a civil szervezeteknek, a magánszférának, hogy jogi kérdésekről is vitát folytassanak, hogy ezt hogyan kell átalakítani, és hogy konszenzust tudjanak létrehozni itt volt egy gazdasági kereskedelmi partnerünk is, és megpróbált az Unió nyomást gyakorolni a partnerekre, hogy ezt a jogi reformot valósítsák meg. Tehát ez nagyon fontos volt. Amit még fontos volt, az, hogy egy online platformot is létrehozzunk, ami információt ad a fakitermelésről és az export tevékenységről, és ezt nem csak a kormány működtette, hanem részt vesz a működtetésében a magánszektor és a kormányzat is. Tehát olyan ágazatok kezdtek el együtt dolgozni, akik korábban nem. Hondurasban és komoly folytatások, tárgyalások folytak. Az egyezményt Hondurasszal nyáron indítottuk el, egy nagyon érdekes folyamat volt, egy olyan ország, amely nem igazán a jó kormányzásról híres a kormány ugyanakkor meg át akarta alakítani az erdészeti ö, ágazatot, nem csak azért, hogy több bevétele legyen az államnak ebből, hanem hogy egy átfogóbb folyamat jöjjön létre. Az őslakosságot is bevonták a tárgyalásokba, és amikor én ebbe bekapcsolódtam, akkor meg, volt, meglepődtem, mert azt hittem, hogy a kormányjal kell tárgyalnom, de valójában nem csak a kormány, a magánszektor, hanem az őslakosok is jelen voltak, és velük együtt kellett tárgyalni, és meg tudtam kérdezni tőket, hogy egyetértenek-e a kormány álláspontjával, a mi álláspontunkkal, és nagyon egyértelmű válaszokat kaptam minden érintett féltől. Ez nagyon hasznos volt. Azt is láttuk Hondurasban, hogy az emberi jogokat első alkalommal igyekeztek beleépíteni, például a felvilágosult hozzájárulást. Nem volt ez természetesen tökéletes, de nem akartunk nyomást gyakorolni azzal, hogy azt mondjuk, hogy nem megfelelő a, a jogszabály, de végül is a rendszerbe bekerült, és lehetővé teszi a kormánynak és a civil társadalomnak, hogy megvitassák azt, hogy a törvény megfelelő-e, illetve hogyan kerül végrehajtásra az engedélyezési rendszeren keresztül. De számos más ország, Kamerun, ön is említette, Kongói Köztársaság, és fejleszti a és más országok is, Guajana, ahol próbáljuk véglegesíteni a megállapodást, illetve a jogi reformot kell még végrehajtaniuk. Nagyon sok különböző ország különböző tapasztalatokkal vesz részt ebben a munkában, és ez nagyon jól illeszkedik az egyéb erdőjétásra kapcsolatos munkánkhoz. 2018-22-es időszakra próbáljuk racionalizálni és áramvonalasítani ezt a munkát. Azt mondták nekünk, hogy túl sok időt folyt töltünk ezzel. Vannak egyéb területek, amik legalább ennyire fontosak, hogy a magánszektor pedig inkább a konfliktuskezelést, a jobb tervezéseket, kellene előnyben részesíteni. De tagállamokkal együtt próbáljuk ezeket véglegesíteni az elkövetkezendő hetekben. Ez remélhetőleg azt is meg fogja mutatni, hogy a, hogyan változik a világ azóta, hogy 15 évvel az első kezdeményezéseket elindítottuk. Az illegális fakitermelésről tudjuk, hogy az mindenképpen hozzájárul az erdőírtáshoz, de nem csak emiatt írtják az erdőket, a, az urbanizáció, a bányászat, a mezőgazdaság is ezt eredményezi megvizsgáltuk a pálmaolaj termelést, a kakaó, kávé termelést, ami ugyancsak sok esetben erdőírtáshoz vezet. Tehát foglalkoznunk kell az illegális elemekkel, illetve a földhasználat kérdéseivel, és megfelelően össze kell ezt kombinálni többek között a törvények betartásával is. Ezek mind előfeltételek, hogyha az erdőirtást akarjuk csökkenteni, és ezen az úton meg akarjuk oldani a klímaváltozás problémáit. A zászlós mindenképpen tanulságot eredményeznek számunkra, ezeket nem szabad elfelejtenünk, és fel kell használnunk azokat a tapasztalatokat, amelyeket az elmúlt 15 évben szereztünk. A bizottság megjelentetett két tanulmányt, amelyet független konzulensek készítettek. Ezt bele fogjuk építeni a jövőbeni ellátásra kapcsolatos munkákra is. Meg kell mondjam, hogy nem igazán vártuk ezeket, voltak saját tanulmányaink is, amikből voltak információink, Nagyon sok országban fontos a földtulajdon, föld nyilvántartás kérdése. Hogyha nincsen megfelelő föld nyilvántartás egy országban, nem lehet pontosan tudni, hogy kié a föld, mire használják, olajkutatás adott esetben ugyancsak konfliktust eredményezhet, és rossz, romolhat a föld állománya az erdőirtás egy komplex kérdés, ha megvizsgáljuk például a különböző termékeket, akkor nagyon óvatosan kell eljárnunk, mert hogyha ezeket a termékeket importáljuk, a, és nem áll, vagy leállítjuk ezek a termékeknek az importját, akkor fontos, hogy ezt megfelelő egyéb termékkel helyettesít, helyettesíteni tudják mezőgazdasági termékekkel. Ez ugyanakkor jövedelmet is jelent a világ legszegényebb embereinek tehát nagyon óvatosan kell itten az egyensúlya is figyelembe venni, tehát nem lehet csak megakadályozni az erdőírtást. Úgy tűnik akkor, hogy a jelentésünk a legjobbkor készül, amikor a négy éves tervüket dolgozzák ki. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy készült tavaly egy tanulmány, amely rendelkezésre áll, és amely áttekintést ad Gána és Tanzánia más országok helyzetét ismerteti, Kamerun is benne van ebben a jelentésben. Rendben, említettem, hogy Héri Hatala nincs itt, de Marcelezi úr, Floren, parancsolj, tiéd a szó. La presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Heidi van valóban nincsen itt, de megkérte, hogy helyettesítsem. Én ezt nagyon nagy örömmel teszem, mert részt vehettem a kameruni misszióban is a, az erdőírtással témával kapcsolatban. És először is köszönöm ezeket a felvetést. Nagyon sok minden ben sikerült előrelépnünk, ahogy ön is elmondta, a bizottság is elmondta, és nagyon örülünk annak, hogy végre a bizottság egy megvalósíthatósági tanulmányt is készített, hogy hogyan lépjünk fel az erdőírtás ellen. Ez nagyon fontos lenne, hogy előbbre tudjuk vinni a dolgokat. A Párizsi Egyezmény lehetővé teszi, hogy a az Európai Unió politikájának a központjába állítsuk az erdőkérdést, és ezzel kb. 30%-ban lehetne csökkenteni a klímaváltozást, és a 20%-a a, a, a felmelegedést okozó különböző gázoknak a kibocsátása is összefügg ezzel. Tehát itt fontos a Párizsi Egyezmény szempontjából. Az is fontos, hogy a az őslakosoknak a földhöz való jogát is tiszteletben tartsuk, mert ezzel lehet megvédeni az erdőket és leállítani az erdőírtást. Néhány javaslatot tett a bizottság, amiket én nagyon fontosnak tartok, mert ezeket lehetne támogatni. Például, amikor mondja, hogy due diligence, eh, ez nagyon fontos, vagy a mandatory disclosure of deforestation, és így tovább. complying with certain sustainable production and or deforestation criteria or extending sustainability criteria for bioenergy feedstock to uses other than energy. Je pense que ces quatre... Úgy gondolom, hogy Teljesen egyet tudunk érteni fejlesztési szakbizottság részéről, hogy ezek fontos dolgok, és ahogy talán önnek kellene megmondani, hogy hogyan képzelik el, hogyan fog megvalósulni az Európai Unió akcióterve az erőírtás ellen való fellépés vonatkozásában. Másfelől Heidi készíti ezt a jelentést, és meg fogja adni a fő pontokat, megint csak kitér mindarra, ami már elhangzott, és a kameruni misszióra, és meg lesznek a következő pontok. a mezőgazdaság terjedése és az erdőírtás, illetve ennek kihatása az őslakosokra. Meg fogjuk vizsgálni a földhasználat, a földtulajdon kérdéseit és a korrupciót is, mert azért erre is utalni kell, hogy a, a, a harmadik országokban az erdőírtás és a korrupció szorosan összefügg. Tudom, hogy ez egy innovatív megközelítés, de hát nincs erre megoldás és látnunk kell, hogy pontosan hogyan működnek ezek a rendszerek, és ahhoz, hogy központba kell ö, állítanunk a ö, különböző beszerzési láncokat is, meg kell vizsgálnunk a szinergiákat, ez ebben a dokumentumban benne van mert nem lehet külön-külön mindenkinek a saját kis sarkában dolgozni, hanem együtt kell. Az erdőkkel kapcsolatos bűnözéssel is, a környezetvédelmi bűnözést is kezelni kell, és végezetül a klímapolitikákat, hogy egy megállapodás, egy politika alakuljon ki. Ez az, amiket meg fognak tartani Heidi Otalának a jelentésében, és nagyon nagy örömmel fogom meghallgatni az árnyék jelentéstevőknek a különböző javaslatait, és köszönöm az önök tájékoztatóját. Azt hiszem, hogy tényleg egy irányba gondolkodunk. Norbert Két képviselő jelentkezett, Cecil Kenges, Norbert Neuser. Norbert először, és aztán Cecil. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék Hédi Hautalának köszönetet mondani a jelentéséért. Én Szepp Dance eh, nevében szólok hozzá, ugyanis ő az árnyék előadónk, és a rövid eh, állásfoglalását szeretném felolvasni. Ez a jelentés egy olyan pillanatban készül, amikor az Európai Unió számos fontos jogalkotási anyagot zár le, amelyek célja a széndiokszid elnyelő képesség javítása a világ erdeiben láttuk azt is, tapasztaltuk, hogy az Európai Unió egy nagyra törő tervet fogadott el a konfliktus vezetekből származó ásványanyagokkal kapcsolatban, hangsúlyozván az ellátási láncok szerepét a konfliktusokban, valamint a környezeti károk előidézésében. A 2013-as tanulmány, amely az Európai Bizottság kérésére készült, úgy becsülte, hogy 1990 és 2008 között az Európai Unió olyan termékeket, az Európai Unió által importált termékek egy harmada történt, lett importálva a területekről. Az Európai Unió elkötelezte magát amellett, hogy ezt a kárt enyhítse, hogy az éghajlatváltozás legsúlyosabb hatásait enyhítse, és ezáltal az SDG célkitűzéseknek eleget tegyen. Nemzetközi megállapodások is hangsúlyozzák az erdők szerepét az őslakos népek számára, és bevonják őket a különböző védelmi tervek kidolgozásába. Nagyon remélem, hogy ez a jelentés még időben készül el, és felszólítja a bizottságot arra, hogy egy európai cselekvési tervet dolgozzon ki az erdőírtás, illetve az, ez által előzett károk enyhítése témájában ennek részét kell képezzék szabályozási intézkedések, amelyek célja biztosítani, hogy az Európai Unióhoz nem köthetőek olyan pénzügyi tranzakciók, amelyek eredménye az erdőírtás, illetve az erdők állapotának romlása, valamint emberi jogi sértések. Köszönöm szépen Norbert, ő tehát egy árnyék előadó nevében szólalt fel, most pedig Cecil következik. Köszönöm, Linda. Egy nagyon konkrét kérdésem van a vendégeinkhez, de a bizottsághoz is. Az elmúlt hetekben arról kaptunk tájékoztatást, hogy a, demok- a Kongói Demokratikus Köztársaságban vannak veszélyben az erdők, és fontos lenne, hogy moratóriumot hozzanak a nagy limértékű erdőkitermelési engedélyezésekkel. Több ezer trópusi őne, őserdő kerülhet veszélybe. Ez több, mint Franciaországnak vagy Olaszországnak a területe, és ennek katasztrofális kihatása lehetne a klínára, illetve az erdei lakosság megélhetésére. Szeretném megkérdezni, hogy ismerik-e ezt a vendégeink, illetve a bizottságról tudom, hogy komoly ráhatása van a Kongói Demokratikus Köztársaságra tekintettel, hogy finanszírozást biztosít a környezetvédelemre különböző eszközök útján, illetve részt vesz a ö, földbérlők ö, politikájának kialakításában. Milyen elképzelések vannak, hogy a moratóriumot fel akarják függeszteni, illetve hogyan ö, tudják meg győzni a kormányt, hogy fe, tartsa fenn a moratóriumot. Köszönöm. Chantal, do you want to try and answer? Chantal, nem tudom, hogy szeretné megválaszolni Cecil Kienge felvetését a kongói köztársasággal kapcsolatban. Um, so happens I was in DRC. Pont ott voltam, amikor a probléma elkezdődött, tehát tökéletesen ismerem a problémát a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A kormány fel akarta függeszteni a moratóriumot az illegális ipari méretű fakivágás kapcsán. A probléma akkor jelentkezett, amikor ugye figyelembe vesszük, hogyha nincsen moratórium az ipari fakivágással kapcsolatban, és nincsen moratórium a kisméretű fakivágással kapcsolatban, akkor mi történik? És egyáltalán hogyan lehet megfelelőképpen elkülöníteni az ipari méretű fakivágást, illetve a kisméretű favágást. Volt egyébként az RDC-vel már az olaj kapcsán is problémánk, maga a moratórium a Közép-Afrikai Erdő Kezdeményezési Bizottsághoz tartozott, és a moratóriumot felfüggesztették, és a kafival megkötött levél, illetve moratórium sajnálatos módon nem működött. Az Európai Uniónak egyébként megfelelő partnernek kellene lennie, és fel kellene hívnia az RDC figyelmét arra, hogy a moratóriumot továbbra is tartani kell, illetve a jelenlegi új erdészeti törvényt is meg kellene vizsgálni, és olyan konzultatív eljárást kellene létrehozni, ami sajnos jelen pillanatban nem működik a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A probléma az, hogy mi külső szereplők vagyunk csak ebben az egész folyamatban, és van egy szuverén kormány, amely, hogyha egyoldalúan meghoz valamilyen döntést, akkor a kefi alatti finanszírozás ugyan nem fog működni, tehát a pénzt elveszítik. Ugyanakkor, hogyha ők úgy gondolják, hogy ezekkel a koncesziókkal újabb adóbevételekre tehetnek szert, amivel utána tudják finanszírozni a saját költségvetésüket, úgyhogy viszonylag kicsi a mozgásterünk. Megpróbáltunk nyomást gyakorolni, megpróbáltunk ösztönzőket elindítani, beszéltünk a donorországokkal, és mindenkit arra kértünk, hogy maximális módon gyakoroljanak nyomást a kormányra. A környezetvédelmi minisztériumot nyilván nem közvetlenül finanszírozzuk, hanem a finanszírozás úgy működik, hogy bizonyos nemzeti parkok finanszírozásában veszünk részt, de hogyha ezeket a nemzeti parkokat nem tartjuk fent, akkor ezek meg fognak szűnni, itt is ki fogják vágni a, a fákat, és az a biodiverzitásra is rendkívüli negatív hatással lesz. Tehát akkor tényleg ökológiai katasztrófa következik be. Hogyha ezeknek a védett területeknek a védelmét csökkentjük azzal, hogy nem adunk megfelelő finanszírozást, akkor ezek a területek is áldozatokká válnak. Tehát a minisztériumok kapcsán ilyen jellegű fellépésre van lehetőségünk, próbáljuk a moratóriumot megvédeni. A flektes tárgyalásokat is megpróbáljuk ebbe az irányba terelni, hogy legyen egy olyan konzultációs fórum, ahol például a civil társadalmat, a kormányt és a magánberuházókat is be lehet vonni, és fel lehet hívni a figyelmüket ezekre a problémákra, hogy a Kongai Demokratikus Köztársaság megfelelő megoldást találjon a moratóriumra. Ezek azok az elemek, amiket jelen pillanatban el tudok mondani. Igen, valóban elég jelentős problémáról van szó, tisztában vagyunk ezzel. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy más nem kért szót. Akkor lezárom ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen a meghívott vendégeknek, hogy eljöttek. Áprilisban fogunk majd visszatérni erre a témára itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy eljöttek. Okay. Rendben van, akkor nézzük a hetes napi rendi pontot. A fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtása. Enrique Guerrero jelentésről holnap szavazunk, itt a módosítókról van szó, 210 módosító volt, és ebből 29 kompromisszumos módosító jött létre. Erik Geréről szeretném megkérni, hogy magyarázza el ezeket az új módosítókat, és hogy mi lesz a holnapi szavazáson. Köszönöm szépen. Minden bizonyal emlékeznek arra, hogy ez egy jelentés, amely a fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz működéséről szól, azóta, hogy ezek elfogadására sor került. Kezdettől fogva jó magam és a bizottság is azt javasoltuk, hogy három különböző részre osszuk ezt a jelentést. Az egyik a különböző eszközök működésének értékelése, egy második rész az arról szólna, hogy mire számítottunk, mit vártunk el a végrehajtás kezdetétől egészen az időtartam végéig, tehát 2020-ig, és a harmadik rész arról szól, hogy mit akartunk, mit vártunk el az Európai Bizottságtól, az Európai Unió egészétől a következő többéves pénzügyi keretre nézve, amely 2021 elején kezdődik. Ennek a két utolsó résznek a célja az volt, hogy megpróbáljunk befolyást gyakorolni az Európai Bizottságra, ugyanis májusra tervezték a több éves pénzügyi keretről szóló javaslat előterjesztését a tanácsban, illetve a parlamentben. Ahogy az elnök asszony is említette, 210 módosító készült, 29 kompromisszumot dolgoztunk ki, ezek körülbelül 100 módosítóra vonatkoznak, tehát a benyújtott módosítók körülbelül felét fedik le. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezzem, hogy nagyon sok egyéb módosító is készült, olyanok, amelyeket én elfogadtam, és valószínűleg a legtöbb frakció szintén egyetért ezekkel. Itt ugyanis újdonságokról van szó, amelyek kiegészítik az eredeti jelentést, gazdagítják azt, és jobban kidomborítják annak a tartalmát, sőt sok esetben még jobb megvilágításba is helyezik. Úgyhogy szeretnék most köszönetet mondani az árnyékelőadóknak, illetve a bizottság többi tagjának, akik módosítókat nyújtottak be, és ezáltal a jelentés javításához járultak hozzá. Általánosságban véve úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben vannak bizonyos kulcsfontosságú pontok, amelyekkel a különböző képviselőcsoportok is egyetértenek. Először is kifejtjük azt, hogy szükség van bizonyos értékelési mechanizmusra, mechanizmusokra, illetve monitorozási eszközökre, az, eddig, az eddigieknél jobb eszközökre, másodszorban pedig hangsúlyozzuk ismételten azt, hogy A fejlesztés együttműködési eszköze kapcsolatos programok 20%-a alapvető szociális programokra terjed ki, oktatás, egészségügy és egyéb szociális ellátásokra vonatkoznak. Elfogadtuk azt az álláspontot, melynek értelmében elő, előre lehet lépni a költségvetési támogatás nyújtásában, de figyelembe kell venni a jogosultsági kritériumokat, és fontos, hogy a parlament részt vegyen a nyomon követésben, hogy ezáltal biztosítsuk a programok hatékonyságát és átláthatóságát. Hangsúlyozunk egy olyan pontot, amelyet fontosnak szoktunk tartani itt, ez pedig a különböző szakpolitikák közti koherencia. Kijelentjük azt is, hogy szükség van, a civil társadalommal való partnerség, valamint a helyi hatóságokkal való együttműködés megerősítésére nem csak az eszközök végrehajtása során, hanem a programozás során is. Elfogadjuk, ahogyan azt máskor is tettük a vagyonkezelői alapokat, de megint csak hangsúlyozzuk, hogy ezeket akkor kell csak felhasználni, amikor hozzáadott értéket képeznek az eddig rendelkezésünkre álló eszközökhöz képest. És természetesen minden egyes esetben szoros parlamenti ellenőrzésnek kell alávetni őket. Azt az ajánlást is megfogalmazzuk, hogy az Európai Unió legyen nagyra törő a fejlesztési segélyek 0,7%-a tekintetében, és ellenőrizni kell, hogy ezt az ütemtervet sikerül-e teljesíteni megerősítjük azt is, hogy a hivatalos fejlesztési támogatásra szánt eszközöket nem szabad úgy felhasználni, hogy más célok vagy fellépések felé továbbítjuk őket. És a fejlesztési politika szempontjából megpróbálunk egyfajta autonómiát megőrizni az, egész, az Európai Unió külső fellépése szempontjából, illetve a globális célok tekintetében is. És még két észrevételem volna egyes módosítókkal kapcsolatban amelyeket az előadó nem fog elfogadni, és szeretném jelezni azt, hogy miért nem. Van két módosító, amely Iránra és Afganisztánra vonatkozik. Nem arról van szó, hogy én ellenezném ezen módosítók tartalmát, hanem úgy gondolom, hogy a módosítók tartalmával az illetékes munkacsoportban kell foglalkozni, ugyanis semmi értelme nincs annak, hogy egy általános jelentésben bevezessünk, kiemeljünk két konkrét országot, amikor természetesen ebben az esetben gyakorlatilag bármilyen országot értékelhetnénk, amelyel együttműködést folytatunk. Úgy gondolom, hogy a munkacsoportban lehetőség nyílik arra, hogy a fejlesztési, együttműködési eszközt értékeljük, például Irán vagy Afganisztán esetében, tehát ezzel a kérdéssel ott lehet foglalkozni. Vannak bizonyos módosítók, amelyek egy új struktúra, új fejlesztési bank létrehozásával kapcsolatosak. Holnap a koordinátorok ülésének napirendjén egyébként azt hiszem van egy pont, amelynek keretében pont erről fogunk vitázni, illetve egy állásfoglalást kialakítani a jövőre nézve. Tehát megint csak úgy gondolom, hogy ez a jelentés nem a megfelelő hely ahhoz, hogy véleményt mondjunk ebben a kérdésben. Van még egy módosító, a 110-es, amelynek esetében az előadó álláspontja pozitív. Úgy gondolom, hogy korrigálni kell egy tényt az első részben, ahol az szerepel, hogy ez az egyik ok, amely a terhesség megszakításához vezethet a három lehetséges ok közül. A WHO szerint azonban ez az öt ok egyike, úgyhogy ezt a tényt ott kijavítjuk, és elfogadom azt is, hogy külön szavazzunk két részben erről a bekezdésről. És jelezném, hogy az előadó álláspontja természetesen pozitív, mármint ami a szavazást illeti, tehát támogatom ezt a módosítót. És végezetül, amire szerettem volna kitérni, az az, hogy ez a szakbizottság egyetért azzal, hogy a több éves pénzügyi keret több forrás kell, hogy tartalmazzon, kellő forrásokat kell, hogy tartalmazzon a fejlesztési politika folytatásához. Meggyőződésünk, hogy a fejlesztési politika nem csak lehetővé teszi, hogy segítséget nyújtsunk azon országoknak, vagy közösségeknek, vagy társadalmi csoportoknak, amelyek rá vannak utalva erre a segítségre, hanem közvetítjük az Európai Unió részéről azt a gondolatot is, amelyel mi is azonosulni tudunk, nevezetesen azzal, hogy az Európai Unió egy puha hatalom, amely az együttműködés alapján működik, a kormányzás, az irányítás, hozzásegítéséhez kíván hozzájárulni, nem pedig a gazdasági vagy katonai területek megerősítéséhez. Tehát az alapgondolat az az, hogy egy olyan társadalmat, illetve társadalmi programot szeretnénk, amely az emberi jogok tiszteletben tartására, a demokratikus elvek tiszteletben tartására, illetve a világ egyéb részével való szolidaritásra épül. Okay. Um, Köszönöm szépen, Enrique. Korrao képviselő. Jó, bocsánat, akkor félreértettem, de akkor mégiscsak Korrao képviselőnek adok szót. Bene, prima di tutto vorrei... Köszönöm szépen, Linda. Először is szeretnék gratulálni Enrikének a remek elvégzett munkához néhány módosító indítványra szeretnék visszatérni, azokra, amelyeket én nyújtottam be. Olyan módosítókról van szó, amelyek a program helyes végrehajtására vonatkoznak, ugyanis az alap bizonyos részei egy kicsit most már eltérnek az eredeti célkitűzéstől. Itt ugye különböző más kérdéseket, biztonság, belső biztonság, migráció, menedékkérők, ezeket a kérdéseket is figyelembe kell venni. 27 módosítót nyújtottam be, amelyek tulajdonképpen arra irányulnak, hogy a migrációs politika keretein belül egy kicsit más célra kerültek felhasználásra ezek a pénzek. Aztán itt van a 49-es módosító, megalapítja, hogy néhány olyan országban, stb. stb. Aztán beszélek a szegénység elleni harcol is. Aztán itt van az 52-es, amely az új politikai prioritásokról szól, a fejlesztési számtalapokkal való visszaélés, valamint a gyakran eltérő célú és homályos jellegű és kezelésű adhok mechanizmusok, így például vagyonkezelői alapok létrehozása révén. Aztán itt van a 66-os, az Európai Unió távú célkitűzéseiről beszélünk, aztán a 94-es, amely arról szól, hogy az alap pénzei néha furcsa célokra kerültek felhasználásra, aztán itt van a 96-os, amely arról szól, hogy igazodni kell a szükségletekhez, és nem pedig saját rövidtávú belső uniós célkitűzésekhez. Ez megint az alapok felhasználásáról szól, a jobb hozzáférésről, a felelősségvállalásról, a homályos kezelési eljárásokról, illetve azokról a célokról, amelyeket el kellene érnünk, de nem értük el. Yeah, thanks. Frank Engel. Frank. Köszönöm szépen, Frank Engel. Köszönöm szépen. Rövid leszek, először is szeretnék köszönetet mondani Enrikének, hogy ilyen kompromisszum kész volt, tulajdonképpen ezt tette lehetővé, hogy a politikai üzenet nagy részét meg tudjuk tartani ebben a szövegben, és hogy mindenki számára megfelelő legyen ez a szöveg itt is, illetve a plenáris ülésen is. És hát mindig nehéz kérdés, amikor pénzről van szó, itt pedig sok pénzről van szó. Három olyan pont lenne, amit szeretnék még most itt kiemelni. Az első az, hogy továbbra is úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk a költségvetési támogatás témakörében. Tehát a költségvetési támogatás olyan eszköz, amit meg kell tartanunk, ugyanis, hogyha ezt nem tartjuk meg, akkor egyszerűen kilépünk a fejlesztési témakörből és a segítségnyújtásból. És akkor nem a megfelelő üzeneteket fogjuk eljuttatni a segítségnyújtás és a támogatás kapcsán. A fejlesztés és a fejlesztési segítségnyújtás ugye olyan országokhoz és személyekhez irányul, akiknek erre szükségük van. Tehát a célunk mindenképpen az, hogy azok az országok, ahova eljutnak ezek a pénzek, ott jobban éljenek az emberek, mint ahogy éltek. Nyilván ehhez megfelelő garanciákat is elvárunk a kedvezményezett országoktól. És a fejlesztési bank kapcsán azt szeretném elmondani, hogy őszintén gondolom, hogy a fejlesztési bank jó ötlet, méghozzá számos okból. Egyrészt azért, mert meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ösztönözni és garantálni, különösen a problémás területeken a megfelelő szintű beruházást az európai struktúra, az az európai struktúra, amely képes ezt biztosítani, amely képes a kereskedelmi és a gazdasági segítségeket megadni az érintett országokban, ahol nincsenek meg a megfelelő partnerek. Ez tényleg nagyon fontos, erre alkalmas a fejlesztési bank. Esetleg egy saját kezdeményezésű jelentést is elkészíthetnénk ebben a témában. De a kérdésem Enrike és mindenki más irányába az, hogy az a tény, hogy most beszélünk a Fejlesztési Bank szerepéről, az nem váltja ki ezt a módosítót, ugyanis a módosítóban megjelennek azok a problémás aspektusok, amelyek az EIB és a Fejlesztési Bank kapcsolatára vonatkoznak. Mivel, hogy szavazni kell a módosítóról, most ezt meg kell beszélnünk, ha csak meg nem egyezünk abban, hogy visszavonjuk, de szerintem ne vonjuk vissza. Minden olyan módosító, amiben megjelenik a beruházási bank, akkor ezekkel a módosítókkal mi történik? Mi történik a beruházási bankkal és a fejlesztési bankkal? Éppen ezért fontos, hogy beszéljünk ezekről a módosítókról. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez jó ötlet, hogy a beruházási bank is ebben részt vállaljon, de hát, hogyha itt marad ez a módosító, akkor mindenkitől szeretném megkérdezni még a szavazás előtt, hogy ki tudjuk-e venni a szövegből a beruházási bankra vonatkozó részt, és csak azt írjuk, hogy az a célkitűzésünk, hogy a fejlesztési bank és annak eszközei, stb. stb. A következő kérdésem az, hogy vannak olyanok a néppártban, akik rögtön elfordulnak, ahogy az abortusz szó megjelenik egy szövegben. Nem én, de tudom, hogy vannak olyanok. A 110-es módosító olyan módosító, ami tulajdonképpen tényeket közöl, és amennyiben ez csak és kizárólag tényeket közöl, tudom ezt támogatni. De Az anyák elhalálozása, illetve a reproduktív és szexuális jogok, illetve egészség rendkívül fontos, csak ez így tételesen nem jelenik meg a 110-es módosítóban. Tehát akkor mi itt a jogalap? Lehet, hogy van, csak én nem tudom. Úgyhogy szeretném, hogyha valaki segítene nekem abban, hogy jobban lássam akkor itt a 110-es módosítót a gyermekágyi halálozásról. Köszönöm szépen, megkerünk majd lehet, hogy válaszoljon a kérdésre. Ami pedig a bankot érdek, érinti, valóban elég sok ellentmondás volt, ezért gondoltuk, hogy így egyértelműen ki kellene fejteni a két bank kapcsolatát. Lolát kérdezem, hogy mivel ő is árnyék ő szeretne hozzászólni? Nem, nem készültem semmivel. Cecil ezt a következő hozzászóló. Grazie, Linda. Ringrazio anche io. Köszönöm, Linda. És szeretnék köszönetet mondani Enrikének is a munkáért, illetve ezért a dokumentumért, amelyet kidolgozott. Nagyon érdekes. És a vita során felvázolta az irányt. Én kidolgoztam jó néhány módosítót, tekintettel arra, hogy van 10 millió állampolgár, akik olyan országokban élnek, akik, amely országok kedvezményezetjei a, ezen fejlesztési forrásoknak, és nagyon hasznosak, nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek a szegénység elleni küzdelemben. Ezért szeretem volna hangsúlyozni őket, az ő szerepüket, ugyanis a politikában el kell ismernünk, a, el kell ismernünk az ő szerepüket. És ami szintén nagyon fontos volt számomra, az az, hogy konkrét programokat kell kidolgoznunk, amelyek szinergia hatásokat segítenek elő az, az alapok, valamint a diasporában élők pénzutalásai között. Az egyik legbiztosabb módja annak, hogy elérjük a szegénység elleni küzdelem célját, az pontosan ennek a hangsúlyozása, ugyanis a pénz egy komoly összeget jelentenek, egy komoly forrást a származási országoknak. Tehát a diaspora helyzetének kiemelését szeretem volna tükrözni bizonyos módosítókban. És van egy másik dolog, ami az ellenőrzésekkel kapcsolatos. Erősítenünk kell a politikai párbeszédet, erre is kitérek egy módosítóban a választási megfigyelő misszióknak köszönhetően láthattuk azt, hogy a pénzügyi segítség nagyon sok esetben ösztönző hatást váltott ki a kormányzatok számára is, hogy jobban kezeljék ezeket az alapokat. Tehát a nyomonkövetés lehetővé tenni számunkra azt, hogy meggyőződjünk arról, hogy ezeket az alapokat hogyan használják fel. És végül az utolsó gondolat, teljes mértékben egyetértek Enrikével, a különböző országokkal kapcsolatban, például, hogy Iránnal Iránra vonatkozóan bevezessünk egy módosítót. Ez egy olyan eszmecsere, amelyet itt már lefolytattunk a munkacsoportban és láttuk, hogy voltak kritikus álláspontok. Kifejtettük, hogy mi az álláspontunk, de nekem az a benyomásom, hogy ennek az eszköznek folytatnia kellene az útját, ugyanakkor a jövőre nézve talán jó lenne vitát kezdeményezni, még mielőtt jóvá hagynánk ezt az eszközt. És jó lenne, hogyha most támogatást kapna, de a parlament a korábbiakban is kérte már, hogy találjuk meg a módját annak, hogy Irán kérdését is megvitassuk. Tehát támogatom Erik álláspontját, egyetértek vele. A munkacsoport anyaga szerintem egy kompromisszumra törekedett, megpróbálva megjeleníteni a problémákat. De hangsúlyozom, hogy kivételesen szerintem támogatni kellene ezt az eszközt. Okay, thanks. Rendben. Köszönöm szépen. A bizottságnak és a külügyi szolgálatnak adnám meg a szót. A DEFCO, ECO és a külügyi szolgálat képviselői is itt vannak. Ha megkérhetném önöket, hogy röviden szóljanak, Vincent Grimont a DigiDefco-tól. Aztán Kim Elling és Filippo Szájánusz következik. Euh, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Általánosságban azt hiszem, hogy mindenképpen üdvözölni tudjuk ezt a jelentéstervezetet. Sok olyan elem van, amely segítheti a javaslatok előkészítését, amin a bizottság dolgozik. Egy pontot szeretnék megemlíteni, a, és úgy gondolom, hogy ez fontos, amivel még egy kicsit ki kell bontani, ez pedig a különbségtétel a között, ami egyfelől az állami segély a fejlődéshez, és ami pedig a kompromisszumnak az eredménye, hogy a pénzeszközöknek a legnagyobb része a költségvetésen belül fejlesztésre kell, hogy költ, szolgáljanak. Ez a több éves keretben van, mert ugye azt mondja, hogy több mint 90 százaléka a az alapoknak az fejlesztési segély kell, hogy legyen. Ez fontos lenne, hogy ezt végig gondoljuk a jövő előkészítése szempontjából. Tehát az Európai Unió bizonyos térségekben, országokban beleszól abba, hogy hogyan ö, használják fel ezeket a pénzeket. Vannak olyan ö, térségek, ahol ö, maguk iparosodott országok is részt vesznek, tehát nem szabad külön ö, kategóriát tenni, ami egy-egy országtól származik, illetve ami az uniós pénz, de fontos, hogy ez is mindenképpen felhasználható legyen fejlődésre. Tehát erre a figy- szeretem volna felhívni a figyelmet. Köszönöm. Kim Elin következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy a Venszan pozitív hozzászólását megtámogassam. Én is úgy gondoltam, és nagyon, segít, nagyon jónak tartom a módosító indítványokat, illetve nagyon jó, ahogy maga a jelentés is felsorolja ezeket a különböző kérdéseket, humanitárius segítségnek az elve, a komplementaritás, a fejlesztés és a humanitárius segély között. Néhány módosító volt, amik talán egy kicsit vannak a aggodalmaim. Először is a 34-es, amelyik a az EU globális stratégiájával foglalkozik, hogy a, az ellenállást is vegye bele a humanitárius segítség. Ez a talán ezt lehetne még egy kicsit javítani, a 102-es, amelyik a humanitárius elveket sorolja fel, hogy a benemavatkozás elve is benne legyen, holott ez nem szerepel a nemzetközi legelismert elvek között. A 106-os és a 107-es, amelyek a 11-es kompromisszum is foglalkozik, talán az, hogy a helyi önkormányzatok és vallási szervezeteknek a véleményét is minden esetben be kell venni de lehetnek olyan feltételek, olyan körülmények, különösen akut konfliktus esetében, ahol inkább a függetlenségét kellene hangsúlyozni a humanitárius fellépésnek. És a 192-es módosító még, amelyik a hogy konzisztens legyen a figyelembe véve az adományozóság és az unió biztonsági szempontjait. Ez nem biztos, hogy így jó a humanitárius segélyek esetében, de összességében nagyon segítőnek találjuk végül, de nem utolsó sorban. Filiberto. Köszönöm, elnök asszony. Én is csatlakozom a az előttem szólókhoz, és üdvözlöm a jelentéstervezetet. Nagyon hasznosnak találom, és az üzenet értéke is jó. És a módosítók, illetve a kompromisszumok, amelyek itt bemutatásra kerültek, szerintem ö, még jobb minőséget adnak a jelentésnek. Két dologgal kapcsolatban szeretnék kommentálni. Azt hiszem, hogy a, a jelentés és egyes módosítók is a, a divergencia veszélye az autonóm javaslatok esetében. A konszenzus megtalálása fejlődéssel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy az elsődleges cél a célja a fejlesztési politikáknak a szegénység csökkentése. De vannak egyéb kihívások is, globális kihívások, klímaváltozás, vagy migráció, vagy biztonság. És amikor a biztonsági kihívásokhoz érünk, akkor ez nem belső biztonságot jelent az EU belső biztonsága, hanem a partner országoknak is a támogatása az állampolgáraiknak nyújtott biztonság területén, vagy a határok jobb ellenőrzése, az illegális kereskedelem csempészet elleni fellépés. Tehát egy átfogó koncepció szükséges, úgy gondolom, e tekintetben. Ez összefügg egyébként azzal a kritikával is, ami a pénzügyi alapokat érinti. Egyetértek, hogy javítani kell az információt, a felügyeletet, a, az adatcserét, a az alapunkon keresztüli fellépések esetében, de el kell azt is ismerni, hogy a pénzalapok ugyanakkor nagyon sokat segítettek például a Közép-Afrikai Köztársaság, Kolumbia, Szíria és más esetekben, illetve a migrációs áradás, áramlás kezelésében is nyilván a számvevőszéknek is ezt kell vizsgálnia. Egy kiegyensúlyozott álláspontra van szükség. Miért hoztuk létre egy-egy alapot konkrét kihívásra való reagálásként, illetve hogyan alakulnak a felelősségek. És végezetül a jövőre való utalás, illetve a jövőbeni pénzügyi kerettel, az eszközök bármilyen ö, egyszerűsítése fontos, hogy az elkötelezettség egyebek, ö, illetve a tartalékok esetében, vagy a több éves elkötelezettségek tekintetében, ezek mind pozitív elemek, amik hozzájárulhatnak a vitához, amikor az új pénzügyi keretről vitázunk majd. Köszönöm. Enrique, van-e hozzátenni valója? Még van itt néhány kérdés. Igen, nagyon gyorsan. Több hozzászólás, amikor konkrét módosítókra utal, Itt valószínűleg arról van szó, hogy ha meglátják majd az előadó álláspontját a szavazó listán, akkor kevésbé fognak aggódni, hiszen egyes módosítók, amelyek aggodalmakat fogalmaztak meg, olyanok, amelyekkel az előadó is egyetért, és az álláspontjának megfelelően fog szavazni. Csak egy példát említsek, amikor a nem beavatkozásról beszéltek, mint a humanitárius fellépés egyik elve. Ez természetesen nem a humanitárius fellépés egyik alapelve, tehát nyilván nem fog szerepelni a jelentésben. De konkrétan reagálva egyes aggodalmakra, azt hiszem, hogy amikor Ignácio korra látja majd a módosítókkal kapcsolatban az álláspontomat, azon módosítókra gondolok, amelyeket nem fednek le a kompromisszumos indítványok, láthatja majd, hogy noha pontosan nem úgy fogalmazódnak meg, ahogyan azt ő felvetette, azzal kapcsolatban például, hogy gyakoroltak egy nyomást a különböző eszközökre, hogy azokat más politikák felé irányítsák, mint például a biztonság vagy a migráció felé, vagy például az a tény, hogy vannak országok, amelyek teljesítettek, mások nem. Azt hiszem, hogy megelégedhet majd a végső megszövegezéssel, illetve a szavazólistán szereplő álláspontommal. Ami pedig a budget supportot illeti, teljes mértékben egyetértek azzal, amit Enger képviselő mondott. Az irányítás, a kormányzás talán az egyik legfontosabb aspektusa ennek a költségvetési támogatásnak, hiszen ha az érintett ország kezébe helyezzük a forrásokat, és elősegítjük azt, hogy kiépítsen egy olyan kormányzási rendszert, amely által kihasználhatja a számára kínált lehetőségeket a költségvetési támogatással, az anyagi támogatással együtt. Tehát itt nem pusztán az anyagiakról, pénzügyi támogatásról van szó, hanem egy intézményi struktúráról, demokratikus elvekről és ellenőrzésről. Ami a bankot illeti, őszintén szólva úgy gondolom, hogy ha az Európai Bizottság foglalkozik ezzel, akkor jobb lenne, ha mi most nem alakítanánk ki egy olyan álláspontot, amely talán befolyásolja majd a későbbieket. Tehát jó lenne, hogyha lemondana az előadó erről a módosítóról, de mivel nem az enyém, én ezt nem tehetem meg és ennek fényében itt nem arra utalok, hogy nem, nem azt jelenti ez, hogy ellenezném Frank javaslatát, de úgy gondolom, hogy egy téves üzenet lenne. Az, hogy mi véleményt mondjunk valamiről, amit a fejlesztési bizottságnak szabadon kellene kidolgoznia, illetve meg kell majd hallgatnia, az összes képviselőcsoport véleményét. Cecil hozzászólásával kapcsolatban azt hiszem, hogy a módosítói a diasporával kapcsolatban nagyon hasznosak voltak, ugyanis Európában hangot kell adni, hozzászólás lehetőséget kell biztosítani azoknak, akik ide érkeztek az európai országokba, pontosan azért, mert kevés lehetőségük nyílik arra, hogy a származási országukban, hazájukban ezt megtegyék, és egy különösen hasznos megközelítésük van az alkalmazandó szakpolitikákkal kapcsolatban. Ami pedig a bizottság észrevételeit illeti, én is egyetértek azzal, hogy valamikor meg kellene beszélnünk azt, hogy Mit jelent az autonómia fogalma? A fejlesztési politika autonómiája egy változó világban, amelyben a szereplők és az igények is folyton változnak. Én társelőadója voltam egy olyan jelentésnek, amely a parlament közi közgyűlés, az AKCEU parlament közi közgyűlés előtt volt, a fejlesztés témájáról, és ez egy szürke zóna. A biztonsággal kapcsolatos problémák hasznosak lehetnek a fejlesztési politika szempontjából, abban az értelemben, hogy a béke és a stabilitás megteremtéséhez hozzájárulhatnának, de ez nem jelenti azt, hogy a fejlesztési alapokat fel kellene használni a stabilizációs politika során, hiszen ezen országok más finanszírozási forráshoz is juthatnak, például részesülhetnek az Európai Unió egyéb mechanizmusaiból, és ugyanez vonatkozik a vagyonkezelői alapokra is, és egyetértek azzal, hogy nem kell fundamentalistának lennünk, legalábbis én ezt így gondolom, mivel idős vagyok, úgy gondolom, hogy semmiben nem kell fundamentalistának lennünk, hiszen a kiegyensúlyozott megközelítés mindig jobb egy probléma megoldása szempontjából. Köszönöm szépen, és holnap azt kérném majd az elnök asszonytól, hogy a szavazás előtt, ha lehet, akkor hozzászólhassak, és köszönetet mondhassak a kollégáknak. Back tomorrow, Enrique. Természetesen Enrique megkapott holnap a szót köszönetet mondhatsz az embereknek, és akkor mi is köszönetet mondunk neked. Holnap tehát szavazunk. Ez lesz a második napi rendi pont az első szavazás után, illetve az első pont után, amely a középidei értékelésről szól. Rendben, akkor azt hiszem most áttérhetünk a következő rendi pontra. Ez a nyolcas pont, az őslakos, őslakos népeket érő jogsértések a világban, belétve nagy mértékű földszerzést az AFEDROA albizottság készítette. Ez egy nagyon fontos kérdés az őslakos népek szempontjából összekapcsolja az erdő, összekapcsolódik az erdő kérdésével is. A múltkor beszéltünk a múlt hónapban az EU által finanszírozott kenyai projektekről is, és említettük ebben a vonatkozásban az őslakos népek helyzetét. Nagyon örülök annak, hogy a Droa részéről is itt van az illetékes előadó, Francisco Assis, de először is Maria Hajbuchnak adnám meg a szót. Maria, parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Linda. Természetesen igazad van, Linda. Ez egy nagyon fontos jelentés. Kapcsolódik azzal, ami az erdőkben történik világszerte, nagyon örülök annak, hogy az Emberi Jogi Albizottság is felkarolt ezt a témát, és foglalkozott ezzel. Természetesen ez is fontos, hogy a fejlesztési politika perspektívájából kialakítsunk egy állásfoglalást. Aggasztóak a példák, Kenya, Honduras, ezeket egy hónappal ezelőtt az eszmecsere során már megemlítettük, bizonyítják, hogy az Európai projektek keretében emberi jogi jogsértésekre került sor, halálos áldozatokra is, ami nem csak aggasztó, hanem sokkoló. És mindez annak ellenére történt, hogy a dokumentumok különböző kötelezettségvállásokat fogalmaznak meg, például az emberi jogi megközelítést hangsúlyozzák a fejlesztési együttműködés során. Itt pedig túl gyakran sérültek az őslakos népek jogai, és ezt követően az igazságszolgáltatás is nagyon ritkán szolgáltat nekik igazságot. Összesen 81 módosító indítványt nyújtottak be, ami természetesen nagyon sok egy ilyen kis jelentés szempontjából, de örömmel állapítottam meg azt, hogy tartalmi szempontból konszenzus alakult ki, annak ellenére, hogy ilyen sok módosítót terjesztettek elő, és természetesen, hogy ne szaporítsam a szót, több kompromisszumos javaslatot is kidolgozunk, és a különböző frakciók részéről a véleményeket megpróbáljuk egységbe kovácsolni röviden, hol volt nagyon széleskörű a konszenzus, például amikor a szokási jogról, illetve a jogi viszonyokról eh, volt szó, a, a Free Prior Informed Consent, a fejlesztés együttműködés során a kellő gondosság elvét eh, is eh, érvényesíteni kell, tehát ezekben a témákban nagy volt a konszenzus és örültem annak, hogy az EPP is felismerte annak a szükségét, hogy egy administratív panasztételi mechanizmust be kell vezetni, főleg amikor az emberi jogok sérülnek, például a hivatalos fejlesztési támogatás által finanszírozott projekteknél. Egy administratív panasztételi mechanizmusra nagyon nagy szükség van. Ugyanis van egy további jogorvoslati lehetőség az áldozatok számára, így lehetőségük nyílik arra, hogy egy viszonylag korai szakaszban hivatalosan is panaszt nyújtsanak be. A további jogorvoslati lehetőséget persze nem zárjuk ki, de aktívá válhatnak már egy kezdeti szakaszban, és ezt például a kenyai eset kapcsán is láttuk, láthattuk, hogy ez mennyire fontos. Egy kicsit szeretnék még támogatást kérni az én módosítóimhoz, ugyanis a földszerzés, illetve a föld tulajdon, valamint a jog kérdését szeretem volna egy kicsit közelebbről megvilágítani, illetve az élelmiszerellátás biztonságával kapcsolatos kérdéseket, valamint az éghajlat politikai aggodalmakat, illetve ezeknek az őslakos népekre gyakorolt hatását is szerettem volna taglalni. A kompromisszumokat pedig legkésőbb a jövő hét elejéig kidolgozzuk, és amennyiben szükséges, lesz egy árnyék előadói találkozó is, úgyhogy már most szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, és adott esetben áprilisban majd egyeztetésre is sor kerül. Köszönöm. Köszönöm, Maria, és azonnal átadom a Sziszúrnak a szót. Gondoljon az időre, mert 10 perc múlva be kell fejeznünk, öné a szó. Jó, rendben, gyorsan fogom mondani. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek ebben a szakbizottságban, és üdvözlöm Elbus asszonynak a szintézisét, amit az imént hallottunk, nagyon tökéletes, és tényleg ez az a szellem, ami jól felvázolt. Ezt nagyon köszönöm. Az alapgondolat a következő, a benszülött őslakosság problémája az emberi jogoknak egy speciális területe. Azt hiszem, hogy az egész világban az őslakosoknak komoly problémáik vannak, a jogaikat súlyosan megsértik. Ennek vannak történeti okai, ezeket nagyon jól ismerjük a kultúrájuknak a tönkretétele, elpusztítása. Napjainkban a legfontosabb problémák azok a túlélés kérdése, területi kérdések, illetve tulajdonjogi problémák, illetve a mezőgazdasági övezeteknek a terjeszkedése, illetve a kitermelő iparágak bányászati tevékenységeknek a terjeszkedése. Egy másik sajátossága, hogy a nemzeti hatóságok ezt hogyan veszik figyelembe. Sok esetben nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és az, az őslakosoknak a túlélése, fennmaradása nagyon problémákat okoz. Ismerem latin-amerikai problémákat, ugyanez van Afrikában, Ázsiában is. Folyamatosan tárgyalunk a civil szervezetekkel, akik szörnyűséges helyzeteket írnak le, és a másik ok, hogy azért terjesztjük elő ezt a jelentést, mert az Európai Parlamentnek fontos, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozom, mert emberjogi kérdés ez. Mindig vannak képviselők, különböző képviselők, akik keresik is az Európai Parlamentet, hogy ezeknek a reklamációjuknak hangot adhassanak. Ez egy módja, ez reményt fűznek ahhoz, hogy más kontinensekről úgy néznek minket, mint egy olyan parlament, amelyik hajlandó megvitatni az őslakosoknak a jogait. Ez egy megtiszteltetés, ugyanakkor nagyon nagy felelősség is számunkra, európai képviselők számára. Éppen ezért az Emberjogi Szakbizottságban előterjesztettük ezt a jelentést, és kértük, hogy legyen egy vita valamennyi parlamenti frakció részvételével, és az önök szakbizottsága is nagyon fontos hozzájárulást tesz ehhez. Egyetértek a fő gondolatokkal, egy észrevételem lenne, szerintem ez fontos, egy, e, sehol sem e, e, fogalmazunk meg kritikát az európai fejlesztési segélyekkel kapcsolatban. Nagyon jól tudjuk, hogy az európai fejlesztési segélyek alapvetően fontosak egyes országok, egyes térségek és bizonyos népek számára is. Kritikusan nézzük azt, hogy a egyes országokban hogyan használják fel ezeket a pénzügyi támogatásokat amelyek európai pénzek, és sok esetben ez nem az őslakosoknak az érdekében tört, kerül felhasználásra, ez távol van Kenyában, Brazíliában, más latin-amerikai országokban is. Állami beruházásokat finanszíroznak ebből, de nem igazán a, az őslakosok jogos érdekeinek megfelelően. Tehát a pénzügyi támogatás mindenképpen fontos, csak fontos lenne, hogy a mi szintünkön mi is így törekedjünk arra, hogy legyen olyan mechanizmus, hogy végül is aztán ezt arra használják, amire kellene. Egyébként egyetértek mindazzal, ami elhangzott. A Fejlesztési Szakbizottság mindenképpen egy olyan szakbizottság, amelyik nagyon jól érti, hogy mennyire fontos ez a kérdés, illetve az őslakosoknak a jogai mennyire fontosak a világban. Elnök, köszönöm szépen! Árnyék jelentéstevők közül nem tudom, hogy kik szeretne. Mária, Lola és Ignáció, tehát ők hárman. Mária elő, elsőként. Kurz, weil ich nichts wiederholen muss, was schon Gyorsan nem fogok semmit megemlíteni, mert már a lényegi kérdések elhangzottak, de van egy valami, ami fontos számomra. Az előzések, illetve a szokásjog nem betartása némileg a mi hozzáállásunkkal és a mi fogyasztásunkkal is kapcsolatos, ezt ön is említette. Az EU támogatási politikáját meg kell kérdőjeleznünk, jobban meg kell világítanunk, utána kell néznünk annak, hogy a támogató politika hol kontraproduktív, és úgy gondolom, hogy ugyanígy, ez némileg hiányzik is, le kell vonnunk azt a következtetést, hogy mi az, amit nekünk meg kell változtatnunk, hiszen nem változtathatjuk meg a többi országot, magunknak kell megváltoznunk, és a pálmaolaj vagy egyéb termékek importján változtatnunk kell, máskülönben csak itt üres szólamokról lesz szó. És ami a gyenge demokráciákat, vagy az egyáltalán nem demokratikusnak minősíthető országokat illeti, aki ilyen országokkal üzletel, akár olyan értelemben, hogy halászati jogokat vásárol, ezt mindig a lakosság leggyengébb része fizeti, az őslakos népek, akik nem is vehetnek részt ebben, nincsenek ott a tárgyalóasztal, nem hallgatják meg az ő véleményüket, tehát az egyik csoport meggazdagszik, a másik fél pedig egyre szegényebbé válik, úgyhogy az EU-nak itt is meg kell fontolnia azt, hogy egyáltalán milyen országokkal köthetünk kereskedelempolitikai szerződéseket, vagy például halászati megállapodásokat, mely országokkal lehet megállapodást kötni, és melyek azok az országok, amelyeknél egyértelmű, hogy ezen források végeredményben nem a lakossághoz jutnak, hanem egyesek zsebébe vándorolnak. Itt is őket meg kell neveznünk, tehát úgy gondolom, hogy a részvétel, illetve a döntés hozatalban való részvétel hiánya, erről tudunk, ezzel tisztában vagyunk, nem is lenne szabad úgy tennünk, mintha az őslakos népek ott ülnének a tárgyalóasztalnál. Hmm. Thank you. Um, Lola. Lola. Köszönöm szépen, Lola. Köszönöm szépen, én is eh, nagyon röviden szeretném elmondani, hogy szeretném megköszönni Máriának ezt a kitűnő szöveget, amelyet kidolgozott, és e, Assist kollégának is az általa elmondottakat. Rendkívüli mértékben aggaszt bennünket az, hogy a külpolitikánk milyen hatást vált ki, és úgy gondoljuk, hogy az őslakos népek számára a föld tulajdonjoga alapvető fontosságú a fenntartható fejlődés érdekében. Ahogy pedig a szív kollega elmondott, bennünket is aggaszt az, hogy a hivatalos fejlesztési segítségnyújtás, illetve a blending az, ami gyakran az emberi jogok megsértéséhez vezet az őslakos népek körében. Ami pedig a beruházásokat illeti, nagyon szigorúak kell legyünk, és be kell lássuk azt, hogy ezen beruházások az helyi közösségek érdekét kell, hogy szolgálják. Éppen ezért a konzultációt elő kell mozdítanunk, hiszen gyakran azt látjuk, hogy a konzultációhoz való jog sérül. Ami pedig kulcsfontosságú az az, hogy a nagymértékű földszerzést, ezt a földharácsolást betiltsuk, az érintett vállalatok pedig, akik ilyen módon szereznek földeket, kell, hogy legyen valamilyen fajta szankció, büntetés, máskülönben, ha nincsenek szankciók, akkor továbbra is ezt a gyakorlatot fogják küzni. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy bizonyos eszközök hatékonyságát javítani kell. Például az önkéntes partnerségi megállapodások, a RED Plus vagy a FLECT, javításra szorulnak, és az Európai Unió képes arra, hogy a technikai és anyagi segítségnyújtást javítsa, annak érdekében, hogy az erdők irányítása, illetve kormányzása is javuljon. Egy új erdőirtási tervre is szükség van, támogatást kell nyújtani a helyi közösségeknek, végezetül pedig az Európai Uniónak bármilyen fajta külső fellépés során előtérbe kell helyeznie az ökoszisztéma, illetve az ott élő közösségek érdekeit, és csatlakozom Noich kollégához, mert véleményünk szerint is nagyon fontos beszélnünk a fogyasztási modellünkről, mert ha mi nem változtatunk ezen, és továbbra is olyan termékeket fogyasztunk, amelyek előidézik az ilyen helyzeteket, akkor nem fogunk tudni változást előidézni. Köszönöm. Szia. Sì, grazie. Molto, molto rapidamente. Io intanto mi complimento. Csak nagyon gyorsan gratulálok Mariának a véleményéhez, illetve Francio Franciscónak is. És módosítókat terjesztettem elő a 35-ös, 63-asok konkrét intézkedéseket javasolnak a, azért, hogy korlátozzák a földek elkobzását. Fontos lenne tudni, hogy ki mit tesz az emberi jogok megsértése vonatkozásában. Az őslakosság illetve hogy az európai vállalatok hogyan állnak ez. Én különböző átláthatóságot kérek az Unió részéről, információt a ö, ö, kitermelő bányászati iparágak ö, esetében, illetve további információkat, hogy ezek foglalkozzanak azzal is, hogy helyi erőkkel oldják ezt meg, illetve hogy alternatív jövedelemszerzési lehetőségek legyenek az őslakosoknak. Etikailag helyes megközelítést kell alkalmazni, és reméljük, hogy ezzel a jelentéssel üzenetet tudunk küldeni, mert ez a modell semmiképpen sem tekinthető fejlődésnek. Elnök, köszönöm szépen! Madame Prouvé a Defkótól, és Gándasszony. De kérem, hogy nagyon gyorsan, csak mert ha még van, ha egyáltalán van, összesen 5 percünk van, utána le kell állnunk a tolmácsolással. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani ezért a kitűnő munkáért méreható munka, ami a kulcsfontosságú elemekre összpontosít. Az emberek jogai fontosak, a fejlődés, és ez benne van a, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában, és ennek érdekében kell munkálkodnunk, illetve hogy ez teljes mértékben megvalósuljon. Ez nem egy egyszerű dolog, Kenyában sem egyszerű ez, Honduras, gondolom. Az aktivistáknak a meggyilkolása és egyéb problémák. De azt hiszem, hogy együtt jó munkát tudunk végezni. A panasz tervő mechanizmus, a jogorvoslat, ez mindenképpen mind nagyon jó, és egy sokkal jobb átláthatóságot biztosít mert ha az emberi jogokra egy erős sztenderdet adunk, akkor fontos azt is, hogy nyomon kövessük, hogy mit csinál a magánszektor, és így tudunk a jó irányba tovább lépni. Köszönöm csak ha valami fontos van, nincs semmi hozzátenni. Nagyon jó, köszönöm szépen, és egy perce van Maria. Nem szeretném eh, húzni az időt, eh, mindennel egyetértek eh, abból, ami elhangzott, és úgy gondolom, hogy a végén képesek leszünk egy jó jelentést kidolgozni. Okay, thank you. So the deadline... Rendben van, köszönöm szépen. A módosítók benyújtási határidejét nem kell közölni, mert ilyen nincs. Ja igen, akkor ez már letelt. Rendben van, április 21-én szavazunk. Köszönöm szépen. Holnap reggel 9-kor koordinátorok, fél 11-kor pedig szavazás. Köszönöm a tolmácsoknak az extra 5 percet.